Allora possiamo prendere posto per iniziare. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Elkezdjük a ma délutáni vitát. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. És hogy mi hamarabb megadhassam a szót a biztos asszonynak. Köszönöm szépen a biztos asszonynak, hogy rendelkezésünkre állt. És egy speciális téma miatt van itt ma velünk. Ez a mai délután legfőbb témája, nemzetközi együttműködés megerősítése az európai Unió által a kutatás az innováció területén. Összesen 45 percünk van a bevezetéshez, utána a kérdések és a válaszok következnek. Kérem a kollégákat, hogy ne térjenek el a tárgytól, úgymond, hiszen nagyon összpontosítanunk kell a mai témára ez pedig a nemzetközi együttműködés megerősítése a kutatás és az innováció területén, mint stratégiai megközelítés. Először is üdvözlöm a biztosasszonyt, még egyszer köszönöm szépen, hogy eljött ma hozzánk, parancsoljon öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mielőtt bevezetem a közleményt a nemzetközi együttműködésről, szeretnék gratulálni Aros Weinland professzor uraknak, akik ma Nobel-díjat kaptak a fizika területén, egy francia és egy amerikai professzorok, ők a kvantumfizikában végeztek kitűnő teljesítményt, áttörő, úttörő megközelítést alkalmaztak, és ezek az első lépések egy új típusú, típusú nagyon gyors internetes hozzáféréshez és a kvantumfizikában. Különösen büszke vagyok arra, hogy Aros professzor úr 2009-ben az Európai Kutatási Tanácstól kapott egy kutatói ösztöndíjat, az ERC a legjobb kutatókat támogat, támogatja a kísérleti projektekben Európában, és a 2007-es projekt indítása óta jelentős előrelépést tettek. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy ma lehetőséget kaptam arra, hogy az Európai Bizottság által szeptember 14-én elfogadott közleményt bemutassam önöknek. Ez egy stratégiai megközelítés az Európai Unió által folytatott nemzetközi együttműködés, a kutatás és az innováció területén új stratégiára tesz javaslatot. Ez a közlemény a kutatók mindig átléptek a határokon, felfedezéseik érdekében, és kollégáikkal a világ más részein együttműködtek annak érdekében, hogy új lehetőségeket érjenek el. Ez az igazság több évszázadon át megállta a helyét, és még inkább igaz az egymástól való függés a globális világban. Az elmúlt évtizedekben egy globális kutatás és innovációs térkép alakult ki, és a tudósok, kutatók az egymással való együttműködésre vannak utalva más országokból is. A magánágazatban is követhetjük ezt a nemzetközi válást. Európa vezető szerepet tölt be az innováció és a kutatás területén. Az Európai Unióban a világlakosságának mindössze 7%-a ért, viszont 24%-át adja a kutatásokra szent összegeknek, és 32%-át adják ki itt a szabadalmaknak. A globalizált kutatási mintában nagyon sok ország, Oroszország, Kína, India és Brazília, a brik országok jelentős kutatásokat végeznek, és jelentős összegeket fektetnek bele az innovációval és kutatásokba. Ez kihívásokat jelent az Európai Unió számára, és lehetőségeket is. A tudást egyre inkább Európán kívül generálják, és biztosítanunk kell azt, hogy a mi kutatóink és vállalkozásaink hozzáférnek ehhez ehhez a globalizáció, a mobilitás azt eredményezték, hogy nagyon kiéleződött a verseny a legjobb tehetségekért és a legjobb tudományos agyakért. A kihívások köre, az éghajlati változások, a fertőző betegségek terjedése, a tiszta energiák biztosítása, ezek mind olyan területek, amelyekhez szükség van a kutatók és tudósok munkájára. Partnereinkkel való együttműködésben megtaláljuk a válaszokat, és lehetőségeket teremthetünk az innovációhoz, illetve a versenyképesség erősítéséhez. Nem meglepő, hogy a nemzetközi együttműködés továbbra is kulcsfontosságú aspektusa marad a kutatás és innovációs politikánknak, és integrális része az új keretprogramnak eh, is, a Horizon 2020-nak. Ez az új stratégia azokra a vívmányokra alapszik, amelyeket a hetes eh, keretprogramban értünk el. Nagyon sok jó példa van, ezek közül néhányat engedjék meg, hogy kiremeljem. A hetes keretprogram finanszírozta az európai és eh, fejlődő országok klinikai partnerségi projektjeit, amelyben 14 európai ország, valamint Svájc és Norvégia, Szaharától délre fekvő országokkal együtt működtek, annak érdekében, hogy az AIDS, a malária és a tuberkulózis ellen felvegyék a küzdelmet. 80 különböző országból érkező kutatók eh, vettek részt a Mári Skłodowski eh, Action programban, és ez lehetővé tette azt, hogy Európában folytassák kutatásaikat a világ minden részről érkező kutatók. A kutatás és az oktatás összekapcsolódása a hálózaton belül szintén egy olyan terület, amelyet az Európai Unió mind a hetes kutatás és keretprogramból, mind pedig a fejlesztési együttműködési programból finanszírozott az ITRE. Kínával, Japánnal, Oroszországgal, Dél-Koreával és Indiával való együttműködés jelent, és ezzel szeretnénk bemutatni a nukleáris fúzió jelentőségét, mint energiaforrást, és ez a nemzetközi együttműködési projektjeink és megállapodásaink között is kiemelkedő helyet foglal el. A nemzetközi együttműködés területén még számos feladatunk van. Az új stratégiánknak három kulcsfontosságú célja van. Az első az Európai Unió kitűnőségének, kiválóságainak erősítése, illetve kutatási partnerként való erősítése. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk a tudáshoz való hozzáférést eh, eh, a piacok számára és az emberek számára. És ez azonban nem egy egyirányú utca annak érdekében, hogy effektív módon tudjunk együttműködni, biztosítanunk kell azt, hogy vonzó kutatási partner maradjunk nemzetközi szinten. A második pont a globális kihívásokkal való megküzdés. Nagyon fontos nemzetközi szinten együttműködni, annak érdekében, hogy a legfőbb szociális kihívásokat is le tudjuk küzdeni, amelyekre korábban utaltam. A harmadik cél az Európai Unió külpolitikáinak támogatása. Nagyon sok nemzetközi kötelezetvállalás, amelyet kiállt az Európai Unió, megjelenik a kutatás és innováció területén is. Ez például a mediterrán térségben vállalt kötelezettségeinkre is hatással van, illetve más célokra, mint a millenáris fejlesztési célokra Szeretnénk támogatni a fejlődő országokat gazdaságaik és társadalmaik fejlesztésében. A Horizon 2020-as stratégia 2014-ben kezdődik, és ez lesz a legfőbb eszköz nemzetközi együttműködési stratégiánk megvalósításában. Egy két sávos megközelítés lesz érzékelhető. A Horizon 2020 nyitott lesz minden ország felé, és lehetőséget biztosít európai konzorciumok számára, hogy együttműködhessenek más szereplőkkel a világ minden részéről. Ezen kívül célzott együttműködési stratégiát is kialakítottunk, és politiká kialakítóiként a partnerekről is mi döntünk, illetve a fejlesztés céljairól. Ezeket a célzott fellépéseket a közös érdekek és a közös előnyök jegyében alakítjuk ki, globális partnereinkkel pedig folyamatos párbeszédet fordítunk. A Horizon 2020 tényleges fejlődést, fejlesztést, előrelépést fog jelenteni egy stratégiai megközelítésben, Világos kiválasztási kritériumokat szeretnénk alkalmazni, amelyeket koherens módon alkalmazunk a teljes programban. Folytatjuk majd erőfeszítéseinket, annak érdekében, hogy megfelelő felépéseket tegyünk lehetővé, illetve az elért hatást elérhessük egy több, éve, több éves roadmap-et, illetve roadmap fogunk kialakítani, és ezt minden egyes partner országra, régióra nézve lebontjuk, amelyekkel együtt szeretnénk működni. Ennek érdekében, hogy kutatóink teljes mértékben együtt tudjanak működni társaikkal, és ehhez a globális kutatáshoz és innovációhoz egyenlő feltételeket kell tekintenünk. Éppen ezért a stratégia közös elvekre alapul, nemzetközi szinten, mint például a kutatás, az integritás, a gender, a kölcsönösség, illetve a nyitott hozzáférés. A szellemi tulajdonjogok védelme különösen fontos lesz, amikor a Horizon 2020 eh, felé tartunk, és az innovációs tevékenységek támogatásának is fontos eh, eszköze a stratégia. Európai, az Európai Unióban jobban összeköti ezek a célokat a nemzetközi fejlesztési politikai célokkal, és a nemzetközi eh, tudományos és technológiai ko, együttműködési fórumra is támaszkodik. Azok az országok, amelyek csatlakoztak a keretprogramhoz, szintén részt vesznek ebben, illetve az Európai Bizottság és a fórum stratégiai agendákat alakított ki a kutatáshoz és az innovációs együttműködés az olyan országok, mint India, Brazília, az Egyesült Államok és Kína. Fontos, hogy fenntartsuk ezt a lehetőséget, az ebben az évben kiadott, kiadott közlemény jobb szinergiákat céloz meg nemzeti és nemzetközi programok között, a nemzeteken átnyúló innovációs és kutatási programok erősítésével. Ez a stratégia csak az első lépés. Ha ezt működőképessé tesszük, akkor ehhez teljes mértékű nemzetközi együttműködésre van szükség a Horizon 2020 jegyében, amely átlátható. A bizottság jelentést fog készíteni, még, pedig két évente, és ezzel felméri a hatásokat, egy hatástanulmányokat készít. A nemzetközi együttműködés nélkül összetetlen az Európai Unió számára annak érdekében, hogy a kutatás és innováció gyümölcseivel élhessünk. Ez a stratégia jelentős előrelépés a céljaink elérésében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És úgy gondolom, hogy meg is kezdhetjük a vitát. Kávályónak adom meg, Mrs. Kávályónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék az Étre Szakbizottságnak és a bizottságnak hiszen nagyon jó volt a közlemény. Olyan, amire nagy szükség is volt. Korábban ugyanis már hiányzott a nemzetközi együttműködés stratégiai megközelítése. A, az EFP-ken keresztül a nemzetközi együttműködéssel is kellett, hogy foglalkozzunk. Előfordult az, hogy külön program volt erre. Ennek volt előnye is és hátránya is. De volt olyan is, mint az FP8-nál, a 8-as keret, kutatási keretprogramoknál, hogy egyéb alprogramok, egyéb prioritások voltak. De stratégiai irányt soha nem adtak meg. Soha nem mondták még meg, hogy mi a legjobb módja a nemzetközi együttműködésnek. Tehát kimondottan üdvözöljük ezt a stratégiai irányvonalat, és azt, hogy a nemzetközi együttműködést a kutatásba európai szinten is felvesszük. Támogatom azt a fajta két megközelítést, azt, hogy a konszorciumok nyitottak a harmadik országok részvételére, és feltételezem, hogy a biztos ugyan nem említette, de ide tartozik, hogy a fizetési formákat és a részvételi szabályoknak megfelelően fogják bevezetni, tehát hogy fejlődő országokról vagy fel, ö, iparosodott fejlett országokról van ez szó, a finanszírozási mechanizmusok erre vonatkozóan már megvannak. Tulajdonképpen ez az első kérdésem is, hogy ez így van-e. Párhuzamosan ezzel pedig a második fe- megközelítés a, a cél intézkedések a legfontosabb szereplőkkel. Például a szegénység csökkentése Afrikában, a szegénységgel kapcsolatos betegségek csökkentése, más országokkal való együttműködés, a bioüzemanyag Brazíliából, mint korábban. Tehát célirányos tevékenységi vagy programok, meghatározott országokkal. Ahol a közleményben is szerepel a több éves együttműködési úti terveket alapján járnak el. Az utolsó kérdésem ezért arra vonatkozik, hogy világos, hogy mindannyian nagyon szoros menetrendel kell, hogy dolgozzunk. Akkor, amikor a 2020-as horizon programja 2014. januárjában elindul, addigra világosan tudnunk kell, hogy az együttműködés, a célkitűzések, az úti terv az mit jelent, hogyan áll össze. Hogyan felel mindez meg az önök terveinek? Az, mindannak, ami a közleményben van. Tehát mi az összefüggés az önök terve és a, a Horizon 2020 között? hogyan működik majd ez az egész 2013 után, és hogyan tudjuk majd akkor 2014-ben a stratégiai partnerekkel megkezdeni ezeket a célirányzott együttműködéseket. Köszönöm. Grazie, la parola alla collega. Köszönöm szépen. Eh, Javier Madurának adom meg a szót. Signora Presidenta, Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, üdvözlöm Önt frakcióm nevében is, de saját nevemben is a szakbizottsági ülésen. Mint mindig most is, köszönöm, hogy eljött. Röviden a következőt szeretném elmondani. A közleményről szeretnék én is eh, alapvetően szólni, amit bemutatott és arról, hogy hogyan függ ez össze a 2020-as horizonnal. Nagyon jól tudja, hogy mi is intenzíven dolgozunk ezen a projekten. A frakciónk meg van arról győződve, hogy mindenképpen erre kell építeni. A közös kutatási keretet erősíteni kell. Ez nélkülözhetetlen. A, és nélkülözhetetlen az is, hogy a nemzetközi dimenzióját kiterjesszük. Európa jelenleg, ahogy ön is említette, sokkal hatékonyabban kell, hogy reagáljon a társadalmak kihívásaira. A 2020-as kihívások, energiabiztonság, éghajlatváltozás, és a többi e, mind globális kérdés. Éppen ezért Európának hatékonyabban kell ezekre reagálnia, úgy, hogy jobban koordinálja és harmonizálja a kutatást is a harmadik országokkal való együttműködést is támogatni kell ehhez. Ezért úgy véljük, hogy a 2020-as Horizont program egyértelműen kell, hogy tükrözze ezeket a szükségszerűségeket. Ön is világ, rávilágított arra, hogy a harmadik országokkal való együttműködési programokat meg kell nyitni. Mégis abban a javaslatban, amelyet a bizottság előterjesztett, úgy látjuk, a mi frakciónk úgy látja, hogy ez a kérdés még nem ker, ezt a kérdést nem mélyítették el megfelelően, és igazából ez furcsa. Mindaz, amit most elmondott, amit hallottunk öntől, számunkra, frak, a frakciónk számára azt jelenti, hogy erre vonatkozóan módosító javaslatot kell, hogy beterjesszünk. A kutatási keretprogram a kialakítása és végrehajtása nagyon fontos. De már módosítót nyújtottunk be annak érdekében, hogy olyan eszközöket is kialakítsunk, amelyekkel pontosan a nemzetközi együttműködés erősödhet a kutatás és innováció keretében, hiszen ezt tartjuk nagyon fontosnak. Biztos vagyok abban, hogy hogy ez egy fontos dimenzió, és kérdezem, hogy mi a vélemény erről. Ez tulajdonképpen, amire kihegyeztük módosítónkat. Ön is említette, és egészen világosan elmondta, hogy egyrészt a tudományos és technológiai együttműködést kell erősítenünk, a világ legfejlettebb kutatási központjaival. Javítani kell a és a legfelsőbb szintre kell emelni a versenyképességünket is. De mégis úgy gondoljuk, hogy a tudományos együttműködést a fejlődő országokkal is erősíteni kell. A tudomány és innováció teljes lehetőségeit ki kell használni annak érdekében, hogy támogassuk ezeket a társadalmakat, és ezzel járuljunk hozzá a globális stabilitásról. Meggyőződésem ezen kívül az is, hogy eh, amikor eh, a Horizon 2020-as javaslatot eh, összeállítják, akkor erre az elemre is sokkal erőteljesebben figyelnek. Megfelelő eszköz ez ahhoz, hogy a kutatás és innovációs eszközöket erősítsük. Ki kell terjeszteni a kiváló munkát e téren, a kiválóságot, és harmadik országokkal is kapcsolatba kell tudnunk lépni annak érdekében, hogy a tehetségeket megtaláljuk, vonzuk. Enyhíteni kell és segíteni a piacokhoz való hozzátérést, az infrastruktúra alkalmazást a, a kutatás terén is. Nagyon jó ez az eszköz. Kiváló. És nagyon jól megfelel a kutatási fejlesztési rendszerünk erősítésének megfelelő ez az eszköz arra is, hogy a globális szintű kihívásokra válaszoljunk. Segítsünk másokat is ebben. Ez nagyon fontos az Európai Uniónak az energia, biztonságpolitika terén, vagy a fejlődés együttműködés terén. Nos, ezt szerettem volna röviden elmondani. Azt vázolni, hogy a hetes keretprogramhoz képest eh, hogyan próbáltuk ezt a kérdést felfogni. Nos, eh, akkor nem volt ennyire kidolgozott eh, a korábbi keretprogramban, most tulajdonképpen megnyugodtunk, mert láthatóan kiváló időpont is van arra, hogy ezt a nagyon fontos lépést megtegyük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Cika a kollega kapja meg a szót. Doamna președinte, vreau și eu să nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az elnök asszonynak, amiért eljött ma hozzánk. Szeretném kiemelni azt, hogy mennyire fontos a kutatás és az innováció az Európai Unió versenyképessége szempontjából. Ebben a kontextusban rendkívül fontos a kutatás és az innováció az Európai Unió ipara szempontjából is. Annak érdekében, hogy az iparunk versenyképes legyen, erőforrásokra, tehát természeti erőforrásokra van szükségünk, és hatékonyan kell azokat felhasználnunk. Ezért úgy vélem, nagyon fontos, hogy nemzetközi együttműködés valósuljon meg ezen a téren, Azért, hogy az Európai Unió tovább fejleszthesse kutatását, innovációját, összpontosítva az erőforrásokra és azok hatékony felhasználására, és különösen az európai ipar korszerűsítésére is annak érdekében, hogy nemzetközi szinten is versenyképesek lehessünk. Azt gondolom továbbá, hogy az Európai Unió kutatási stratégiája nemzetközi kontextusban Nos, ezen a téren azt hiszem, többet kell beruháznunk a kutatásba, főként az űrkutatásba. Szükség van a nemzetközi együttműködésre ezen a területen, a Galileo nagyon fontos projekt, de nagyon fontos a Föld űrből történő megfigyelése, és más egyéb űrkutatási területek is rendkívül fontosak, mindezeket nemzetközi szintre emelhetjük. Az atomenergia hasonlóképpen egy olyan terület, amelyen szükség van a megerősített nemzetközi együttműködésre. És végül, de nem utolsó sorban, biztos asszony, nagyon fontosnak tartom, hogy többet tegyünk és többet ruházzunk be Azért, hogy azok a publikációk, amelyek a tudományos közösségen belül nagyon jól ismertek, ismerté váljanak az Európai Unión belül is. Jobb publikációkra van szükség a kutatás terén. És azt gondolom, ez ösztönözhetné a fiatal kutatókat arra, hogy folytassák a munkájukat a saját kutatási területükön. Még egyszer köszönöm, hogy eljött ma, és remélem, hogy a stratégiájukban nagyobb jelentőséget, nagyobb szerepet biztosítanak majd az űrkutatásnak, az atomenergiának és az Európai Unió iparának, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy versenyképesek legyünk. Beruházások nélkül nem lesz versenyképes iparunk. Köszönöm. Köszönjük szépen Tikeo asszonynak. Crowley úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a biztos asszonynak, hogy eljött ma. Azt hiszem, már tudja biztos asszony, hogy e szakbizottság teljes támogatását élvezi, ami a kutatás és innováció fontosságának és szerepének növelését illeti az Európai Unióban, valamint eh, ami az EU vezető szerepét illeti a globális kutatásban. Három dolgot említenék, először is a pénzről beszélnék. Mennyi forrás tud biztosítani és mit tudunk mi tenni annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb összeget szállják erre, ezekre a területekre a költségvetésből. Másodszor itt van a szellemi tulajdonjog, és a kutatásból, és az együttműködésen alapuló kutatásból származó információk védelmét illeti. A múltbéli tapasztalatok azt mutatják, hogy az Európai Unióban létrehozott tudást gyakorlatilag az USA használta fel és hasznosította. Gondoljunk az új technológiára, az iPad-re és hasonlókra. Lehet, hogy ez nem közvetlenül az önterületet, de a bizottság, mint olyan, mit tesz a szellemi tulajdonjogok védelme érdekében? Harmadszor, Azt a bürokratikus akadályt említeném, vagy azokat az akadályokat, amelyekkel a KKV-ken belül működő kutatók szembesülnek, akik nem tudnak versenyre kelni a nagyobb konzorciumokkal. Talán nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a fő témakörök mellett az ilyen csoportokra is. Ők transnacionális szinten is működhetnek, nem csak nemzeti szinten. És végül ami a hozzáférést illeti, illetve azt, hogy a különböző tudományterületek kutatóit hogyan lehet összehozni egymással, hogyan lehet az ő munkájukat összehangolni. Amikor ember, ezekről az emberekről beszélünk, sokszor elfeledkezünk arról, hogy ezek szak, szakemberek, specializálódott szakemberek, akik nem mindig hasznosítják azt a kapcsolatrendszert, amelyet képítettek az évek során és hogyha pénzről beszélünk, akkor gyakorlatilag a magántőke bevonzás is rendkívül fontos lenne, hiszen ez előmozdíthatná a kutatás egész területét, és végezetül pedig mes- beszélt a több éves globális menetrendről. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy valóban elérjük azokat a célkitűzéseket, amelyeket kitűztünk magunk elé. Köszönöm szépen, elnök. Nagyon szépen köszönöm. Thompson asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, köszönöm szépen, hogy ellátogatott ma hozzánk, és én is gratulálnék önnek ehhez a stratégiai megközelítéshez, ami a nemzetközi együttműködést illeti. Azt hiszem, nem véletlen, hogy most születik egy ilyen stratégia, hiszen a világ globalizált, és azt látjuk, hogy más országok is együttműködnek egymással. A Dublini Európai Tudományos Konferencián megtudtam a dél-afrikai tudományos minisztertől, hogy Indiával hoztak létre nemzetközi együttműködést Dél-Afrikában, melynek értelmében a tudósaik szabadon mozognak az országok között, elgondolás az, hogy a tudósok határok nélkül tudjanak mozogni, tehát tudósok határok nélkül, ez a program neve. Vonatkozik ez a hallgatókra, az egyetemi hallgatókra és a tudósokra egyaránt. Engem az érdekelne, hogy az Európai Unióban, illetve a harmadik országokkal folytatott együttműködésben hogyan alakul ez a dolog. Ön Említette, hogy az egyik legfontosabb dolog a globális kihívások leküzdése és a legtehetségesebbek bevonzása az Európai Unióba. El tudom képzelni, konfliktus helyzet alakul majd ki az EU-ban, már most látom ezt kibontakozni, mert egyes országok protekcionistábbak, mint mások, és azt láthatjuk, hogy a legtehetségesebb amerikai kutatók például könnyedén hozzáférnek az európai, Európában létrehozott tudáshoz. Ha a finanszírozásról van szó, ki fogja a harmadik országokkal való együttműködést finanszírozni, és mi a helyzet a harmadik országok belé hallgatókkal való csereprogramok esetén, hogyan lehet ezt megszervezni, és ki fogja ezt kifizetni. Köszönjük szépen! Kosé úr, kap szót. Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani a biztos asszonynak a javaslataiért, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy én is gratuláljak francia honfitársunknak, természetesen ő tagja az Európai Uniónak, Szerzs Aros Nobel-díjat kapott ma francia fizikusként. Megnézzük a nemzetközi együttműködést, illetve a jelenlegi eh, orientációját a Horizont 2020-as stratégiának, akkor meglepődünk, mert mint ahogy szomszédom említette, már az együttműködések, kutatások, megerősítés, együttműködések nagy része legfőképpen a high-tech projektekre összpontosít. Ezek a projektek a, az elsődleges nyersanyagokra támaszkodnak az egész világon, de hogyha szeretnénk az együttműködést javítani bizonyos más országokkal is, például a földgolyó déli részéről, akkor ez nem biztos, hogy náluk első prioritásként szerepel. Kedves kollégák beszéltek a nukleáris eh, energiáról, az aeronautikáról, az atomenergia, azt gondolom, hogy nem biztos, hogy jövőben iparák, tehát az Európai Unió politika döntése az, hogy ezt az együttműködést támogatja, avagy sem. Én meg szeretném védeni azt a tényt, hogy más országokkal folytott együttműködésben a planéta összes országa, és ezt a kérdést szeretném a biztos asszonyhoz feltenni. Jó lenne, hogyha nagyon tudományos együttműködés valósulna meg az úgynevezett lótek ágazatokban is, olyan eszközökkel, amelyek hasznosak a, a mindennapokban, eh, de megcélozzák a például elektromos árammal nem rendelkező polgárokat is. Több százezer ember nem jut hozzá például mosógéphez, nincs neki ilyenje. Ha megnézzük a mező, mezőgazdaságot, itt is vannak úgynevezett lóták jellegű kultúrák, de nagyon tudományos jellegűek. Ezek például elterjedtek Dél-Amerikában, vagy Ausztráliában, de nem szerepelnek a Horizont 2020-as stratégiai céljai között. Elnök asszony, illetve biztos asszony nem gondolja azt, hogy a déli félteke lakosainak érdekeit szem előtt tartva nagyon fontos kutatásokra van szükség, amelyek úgynevezett nem high hanem low-tech jellegűek. Mészáros kolléga parancsoljon. Asszony, tisztelettel üdvözlöm a biztos asszont, és Szeretném elmondani, hogy már nagyon régóta szükség van egy ilyen kutatás és innovációs stratégiára, ezért ezt mindjárt nagyon üdvözöljük. Az Európai Uniónak van egy sajátossága, és sajnos ez a hátránya, hogy nagyon atomizált nagyon atomizált a kutatási tevékenysége, és borzasztó nehéz ebben a helyzetben egy igazán hatékony koordinációs politikát kialakítani. Gondolok itt például olyan dolgokra, mint a szellemi tulajdonvédelme, amelyben nem vagyunk elég hatékonyak és nem vagyunk egységesek, azon kívül vannak dolgok már, amiben előre haladtunk, vagy talán teszünk lépéseket, mint ilyen például az egységes szabadalmi rendszer, amely 2014-től valószínűleg már működni fog, és ez, ez is nagyon fog segíteni abban, hogy sikerüljön azt a szétszórt, így mondanám, eh, potenciálunkat, ami szét van szórva, és a versenyképességünket csökkenti. Ugye Európai Unió, ez egy, mégis egy, egy teljesen más helyzetben levő ország, egy 27 tagállamban van szétrakva az a szellemi tőke, amivel dolgozunk, és azon belül pedig az egyes országon belül pedig rengeteg egyetemre és kutatóintézetbe. Tehát ezt összehozni, ebből valami egységes, szinergikus effektust ö, találni, amelyet amelyel versenyképesek tudunk lenni nagy külföldi egyetemekkel szemben, vagy nagy külföldi intézetekkel szemben. Én ilyen, ilyen, ilyen sikernek, vagy úgy mondanám, ilyen igyekezetnek látom az Európai Technológiai és Innovációs Intézetnek a létrehozatalát annak idején, és úgy vélem, hogy éppen az ilyen intézményeket kéne megerősíteni, és kérdem az biztos asszonytól, hogy van-e ezzel kapcsolatban esetleg más elképzelés, hogy valami hasonló egységes intézeteket, vagy, vagy kutatási bázisokat hozzunk létre a jövőben, mert ez, enélkül nagyon nehéz helyzetben leszünk, és továbbra is folytatódni fog elsősorban a közép-kelet-európai államokból a kivándorlás, az agyelszívás, a brain drain, amelyet jó lenne megakadályozni, és jó lenne, hogyha valóban olyan feltételeket tudnánk teremteni, hogy a mi kutatóink, én kutatásban 30 évet dolgoztam, tehát tudom, miről beszélek, hogy a mi kutatóink valóban nagyon jó körülmények között tudjanak dolgozni, és fel tudják venni a versenyt a világ vezető államaival, illetve vezető intézeteivel ebben ezen a téren, úgyhogy ezt én nagyon üdvözlöm, és nagyon jó lenne, hogyha ebben ezen a téren valóban hatékonyak tudnánk lenni, és meg tudnánk ezt állítani. Még egyetlen megjegyzésem van, hogy a kiválóságot sokat emlegetjük, de véleményem szerint a kiválóság mellett a széleskörű támogatásra is szükség van, mert csak akkor tudunk néhány intézetünket kiválóság, kiváló szintre emelni, hogyha széleskörűen is megtámogatjuk. Tehát itt egy nagyon észszerű kompromisszumra van szükség, és erre is itt is érdekelne a biztos asszonynak a véleménye. Köszönöm szépen. Grazie, kollega Herzog. Köszönöm szépen, Herzog asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a biztos asszonyt. Úgy gondolom, hogy a stratégiai partnereivel van együtt most, ha meg akarja nyerni a, csapá, a csatát, akkor maximalizálhatni lehet velünk Európa érdekében a kutatási forrásokat. A több éves pénzügyi tervel kapcsolat köré csoportosítanám kérdéseimet. Véleménye szerint hogyan lehet maximalizálni a forrásokat, hogyan lehet meggyőzni a tanácsot, különösen azokról az országokról, az az ország, amit én ismerek, leginkább azok, az az ország általában a kohéziós alapokért küzdenek. Hogyan lehet ezt megváltoztatni? Hogyan lehet a kiválóság gondolatát megerősíteni, és nem csak a digitális infrastruktúrát, hanem a kutatásokat, a kutatási helyeket egymással hogyan lehet összekapcsolni. Hogyan látja a kiválóság kérdését, vagy a kohéziós politikára hagyják ezt, vagy úgy gondolja, hogy további tervekre van szükség ez. Vannak olyan országok a tanácson belül, amelyeket meg lehet győzni ezzel. De jó lenne, hogyha a, az agyelszívás az leállna a második kérdésem save ITER, and we really wish to save GMES. We wish... Természetesen mindent eh, meg akarunk, eh, minden programot menteni, leg, elsősorban a 2020-as horizont, de nem akarunk az ötös fejezetből sem, a pénz kezelésének fejezetéből sem elveszíteni semmit. Adminisztratív alkalmazottakra, irányra szükség van, nem akarunk itt sem csökkentést. A kérdésem az az, hogy hogyan lehet mindezt össze fésülni Európa érdekében. Az utolsó hozzászóló 30 másodperce Cika asszony. Igen, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a kutatáson kívül az új technológiák fejlesztésére fordított forrásokon kívül együtt kell működnünk nemzetközi szinten a nukleáris biztonság érdekében is, és ezen, ennek a területén is. Az atomerőművek és az erőművek több évtizede épültek, jelentős a hulladék mennyisége is. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az atomerőmű biztonság terén is együtt kell működjünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ódi úrnak adom meg a szót, Zárusz. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. A növekedés az, ami foglalkoztatja a tagországokat és a választókat, és ez szorosan kapcsolódik a kutatáshoz és az innovációhoz. Nem szabad privilegizálni a nemzetközi együttműködésben bizonyos területeket, tehát nem szabad azt a kutatást és innovációt sem elfelejteni, amelyből a mi vállalkozásaink profitálhatnak. És az utolsó kérdés, a nyitott hozzáférésről sokat beszélünk, mindent megnyitunk, biztosak lehetünk abban, hogy a kutatási eredményeinket magunknál tudjuk tartani, amelyeket a eh, közpénzekből finanszíroztunk a vállalkozásaink érdekében, anélkül, hogy sérülne a szellemi tulajdonjog. Köszönöm. Bene, grazie per l'intervento. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket, és a biztos asszonynak adom meg a szót. Thank you very much, uh, uh President, and, and... Köszönöm szépen, elnök asszony, és uh, köszönöm minden kollégának. Úgy gondolom, elhangzott az a javaslat is, hogy uh, stratégiai partnereim mellett, illetve azt mondta valaki, hogy a stratégiai partnerek akikkel ülök szemben valóban. Hadd mondjam, mert az elnök ragaszkodott hozzá, hogy a nemzetközi dimenziót most ne annyira hangsúlyozzuk. Valóban a korepertől, amit hallunk, az nem tölt el minket túlzott örömmel. Óriási csata van egyrészt a kap és a kohéziós között. A veszély az az, véleményem szerint, hogy azok az országok, akiknek élen kellene járni, mert jelentős K plusz F ráfordításaik vannak, azok most tulajdonképpen a két nagy blokk között kell, hogy válasszanak, és lehet, hogy a kutatásfejlesztés lesz az áldozati bárány. Legyünk éberek, és az érintetteket, kutatás, kutatókat, ipart, KKV-ket, nagyvállalatokat ösztönözzük arra, hogy a különböző tagállamokban valóban értsék meg, mondják, fogadják el, hogy ez a jövő politikája, ez az, amely a gazdaságot versenyképessé teszi, amely növekedést biztosít, és ezért munkahelyeket. Ezt kell, hogy, kellett, hogy elmondjam, és tudom, hogy önök mindannyian nagyon keményen küzdenek azért, hogy ebben segítsenek. A célirányos együttműködési akciók valóban lesznek ilyenek, és ennek keretében mi, a politika alkotói, el kell, hogy előre döntsük mind az együttműködés területét, mind a partnereit. Az energia terén például tanácsot fogunk majd nyilvánvalóan kérni az energiaügyi főigazgatótól, az Európai Bizottság részéről, és annak érdekében, hogy meghatározzuk, hogy az energia területen mely az a rész, amely erős, fokozott nemzetközi együttműködést érdemel, és mely országokat kell, milyen folyamatokat kell bevonni ebbe erre vonatkozóan is. Biztosítani kívánjuk tehát azt, hogy együttműködjünk a főigazgatóval, azzal, akinek egy bizonyos szakpolitikai terület a feladata. Ez fontos is. Az, a 2020-as Horizont és a 7-es kutatási keretprogram, az FP7 nyitott programok, egyetlen egy EU partner sem haladhatja, lehet, lehet több mint 5%-nál nagyobb arányban részesebben. Minden elem és minden kezdeményezés az FP7 és a 2020-as horizont keretében lehetőséget ad arra, hogy állami, magán, kutatási, oktatási ö, szereplők a világ bármely pontjáról bekapcsolódjanak. Tudjuk, hogy ez így van, de mégis hangsúlyoznunk kell. Nincsen nemzetközi részvételre külön pályázatunk, de vannak közös pályázatok olyan orsz- vagy országoknak, amelyek az EU-val kutatási megállapodást írtak alá. Az FP7 keretében minden ország, amelyet a Világbank az egyfőre eső bruttó nemzeti termék alapján alacsony, közepes vagy magasabb egyfőre eső DNP-nek határozott meg, azok jogosultak a részvételre. Az automatikus finanszírozásra jogosultak körét majd a Horizon 2020 keretében újra áttekintjük az össz GDP alapján. Kizárjuk azokat a résztvevőket, ahol az egyfőre eső bruttó nemzeti termék meghaladja az adott határértéket. Vannak olyan országok, különösen a BRICS országok, amelyek már biztosították az Európai Unióval való együttműködéshez a kritikus tömeget saját részvételi egységeik létrehozásával. A fejlettipari országokból is a résztvevők finanszírozása csak egyéni és kivételes elbírálás alapján lehetséges. Két évente független formában fogjuk ezt megvizsgálni. Ezt azért mondom, mert nagyon fontos, hogy a célok meghatározásánál egy-egy úti terv keretében azt kell megnézzük, hogy az, az ígért eredmények valóban megszülessenek. A hetes kutatási keretprogram keretében az automatikus finanszírozást kor, korlátozták és csak azokra az országokra, amelyeknek nincs magas jövedelme. A magas jövedelmi országokból való résztvevőket, mint mondtam, csak különleges körülmények között finanszírozzuk, akkor, amikor például ciklikus megállapodásaink vannak, vagy ö, akkor, hogyha nyilvánvaló, hogy a harmadik ország hozzájárulása alapvetően fontos a projekt sikere érdekében. Nos, ezt fogjuk a 2020-as horizon keretében is érvényesíteni, azzal a kivétellel, hogy az automatikus finanszírozást korlátozunk arra az esetre, amikor a GDP kivételesen magas, még akkor is, hogyha az országot nem magas jövedelmi országként határozta meg a világbank. A mező, fenntartató mezőgazdaság. Nos, ezzel kapcsolatban meglepett, hogy az egyik hozzászóló azt mondta, hogy nem lát semmiféle utalást a 2020-as horizont keretében a mezőgazdaságra. permakultúra volt, bocsánat, akkor meg kell tanuljam, hogy mi ez a permakultúra. De nyilvánvaló, a mezőgazdasággal általában, ami kapcsolatban van. Nos, ezeken a területeken sokkal szorosabban vesznek részt, vagy sokkal szorosabb az együttműködés a mezőgazdasági és a kutatási innovációs ügyi főigazgatók között. A fenntartható mezőgazdaság az egyik globális kihívás. A hat kulcsprioritás egyike a 2020-as Horizont programban. Nagyon fontos, mint önök is mondják, egy növekvő terület, egy olyan terület, ahol nagyon sokat lehetne tennünk nemzetközi partnerekkel, és ahol szorosan együtt is működünk a, nemzeti partner, a nemzetközi partnerekkel a stratégiák kidolgozása érdekében. Kutatási infrastruktúra projektek általában nagy projektek, országos támogatást igényelnek, és mint mondta Cigao asszony, az ITER projektek eh, is, a másik példa talán a, a Sun lehetne, a, az S-Free továbbra is eh, a lehetséges prioritás kutatás infrastruktúra számára a prioritás marad, és ez is mutatja, hogy a nemzetközi együttműködésre mindig is szükség lesz a kérdésben. Nos, ez a stratégia természetesen az eddigi tapasztalatra épül, a határon átnyúló infrastruktúra támogatás tapasztalatára, és figyelembe vesszük, hogy milyen munkát sikerült a vezető tisztviselők munkájával a G8 kutatási miniszterek által létrehozott csoportban a vezető kutatók körében elérni. Nos, ennyi volt a globális kutatási infrastruktúra kapcsán, amit válaszomban szerettem volna elmondani. Nagyon sokan említették azt is, hogy nagyon fontos, hogy az ipar, az ágazat bekapcsoljon, hogy a kis kutatóintézetek számára, a KKV-k számára a bekapcsolódást lehetővé kell tenni, egyes kutatók számára is. Biztosítani kell, hogy sokkal kevésbé bürokratikus módon férjenek mindehez hozzá, sokkal kevésbé bürokratikusabb, mint az eddigi keretprogram alapján. Valóban ez az egyik legfontosabb kihívása a 2020-as horizontnak az egyszerűsítés hangsúlyozni kívánom még egyszer azt, hogy igen, nagyra értékelem e szakbizottság munkáját, hiszen önök ragaszkodtak ahhoz a 2020-as Horizont program keretében, hogy a legfontosabb célkitűzés a radikális csökkentés legyen. Nos, ez nagyon fontos volt. Ez a fajta egyszerűsítés lesz az, amely előidézi azt a helyzetet, hogy teljesen mindegy, hogy mekkora egy-egy résztvevő, vagy mekkora egy administratív e, egység egy ilyen résztvevő entitásban ugyanazokkal a jogokkal vesz részt a program egészében. Egyablakos ügyintézés van, minden egyszerűsítési elem, még a radikálisabbak, amelyek ezután jönnek, azok is a pénzügyi szabályozás keretében, azok is mind úgy gondolom, mind-mind a kisebb entitások érdekében kerültek bevezetésre. A szellemi tulajdon. Nos, valóban ez egy nagy akudalomra okot adó terület mind az európai kutatók, mind az európai vállalatok számára. A bizottság tisztában van ezzel, én magam is eh, Barnier biztosan szorosan együttműködtem az új eh, szellemi tulajdonjog rendszer kialakításán. Látták már, hogy a bizottság néhány lépést tett is, további lépéseket pedig tervez. De ez eh, valóban nagy aggodalomra okot adó terület. Biztosítani szeretnék mindenkit arról, hogy létezik egy olyan rendszer, amely védi és segíti a szellemi tulajdonjogokat, amelyek itt Európában születnek, vagy alakulnak ki. Ezeket a jogokat piacra vinni másút csak meghatározott feltételek mellett lehet, és ez pontosan az, amelyre megoldást kell tudni találni, és amelyre olyan elemeket kell tudnunk bevezetni, amelyel biztosítható, hogyha itt Európában kutatás indul el, akkor az Európán belül piacra vihető legyen. Említették az európai szabadalmat, a gyorsabb szabványosítást, a vállalkozói tőke alapokat, hogyha az egyik tagállamban ez megalak, vagy létrejön, akkor az Európai Unió egészében használható lehet. A közbeszerzés, az SPA, ahogy azt korábban az Egyesült Államokban csinálták. Nos, ez mind-mind olyan elem, amelyel segíteni kívánjuk, és biztosítani azt, hogy ami Európában születik, az, ahol csak lehet értékesítésre vagy kereskedelmi forgalomba hozható legyen. Azt hiszem, hogy elnök asszony sikerült megválaszolnom a kérdéseket, legalábbis megpróbáltam köszönetet szeretnék még egyszer mondani, hogy itt lehettem ma e vitán, nagyon fontos volt. Fontos, hogy a kutatás nem ismer határokat, nemzetközi együttműködés e, a múlt sikerei után folytatódjon, és a 2020-as Horizont program ugyanolyan nyitott, mint ahogy a keretprogramok voltak eddig erre várom további támogatásokat a 2020-as Horizont programra és az előttünk álló költségvetési harcra is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük a biztos asszonynak. Ezt azt hiszem a szakbizottságunk minden kollégája nevében elmondhatom. Jó együttműködést kívánok magunknak, és hát a mielőbbi viszontlátásra. Bene, allora cominciamo il secondo punto. Ezzel rátérünk a ma délutáni napirendünk második pontjára. A megújuló energiát érintő jelenlegi kihívások és lehetőségek az európai belső energiapiacon, ez a cím. Ma délután jelen van az Árte tévés csatorna is, dokumentumfilmet készítenek az Energia témakörben, és meg is adnám azonnal a szót Herbert Royal jelentéstevőnknek, parancsoljon. Még egy pillanatot kérnék, és utána, ha mindenki elhagyta a termet, aki nem szeretne itt maradni, folytathatjuk. Kedves kollégák, a mai eszmecsere az első ebben a témában. Kétség kívül egy rendkívül fontos témáról van szó, ami az energiaellátás jövőjét illeti. Talán előjáróban már elmondhatom, hogy az Európai Bizottság közleménye, amely a munkánk alapját képezi, jól leírja a megújuló energiák helyzetét Európában. Számos központi jelentőségű és fontos dolgot is említ a közlemény. Tehát nem a nulláról indítunk, ami ezt a témát illeti, talán ezt is fontos megemlíteni. Nem kell különféle dokumentumokat készíteni, és így tovább. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon fontos a jövőbeni energiaellátás szempontjából a megújuló energiák szerepe, ez kétségkívül így van. Nagyon érdekel a kollégák véleménye, Egyelőre még nem kellett megírnom a jelentésemet, még van egy kis időm, és ezért szeretném majd bevenni a majdani jelentésbe a kollégák gondolatait is. Egy dolog biztos, a megújuló energiák nagyon gyorsan növekednek, sokkal gyorsabban növekszik a részarányuk, mint ahogyan arra számítottunk. Egy példát említenék. Európában közel megtízszereződött egy meghatározott megújuló energiafajta részaránya, még mindig azonban csak a összenergia 19%-át teszik ki, a megúj, teszik ki a megújuló energiák, és kérdés a szubvencionálás, tehát az állami támogatás is. Hogyha azt szeretnénk, hogy a megújuló energiák részaránya növekedjen, akkor fel kell tennünk bizonyos kérdéseket, és meg is kell válaszolnunk azokat, és Mindezt annak kontextusában, hogy az energiapolitikánk számára három dolog fontos, gazdaságosság, fenntarthatóság és az ellátás biztonsága. Ha ezt megnézzük, nos, egy dologgal kezdeném, és néhány kérdést is felvetnék ennek kapcsán. Azt hiszem, jelen pillanatban nem annak idején, amikor elkezdtük a munkát, hanem most, az egyik legfontosabb kérdés, tehát a költségek kérdése, a megújuló energiákhoz fűződő költségek kérdése. Eddig Európában a kiépítés költségei nagyon magasak, ott legalábbis, ahol masszívan megtörténik a megújuló energiák kiépítése. Sok tagállamban a fogyasztókra hárul a többletköltség, és vannak olyan tagállamok, ahol a fogyasztók már nem hajlandók részt venni ebben, és átértékelődött a megújulók megítélése, egyszerűen azért, mert úgy érzik az emberek, hogy ezt már nem tudják megfizetni. És aztán eh, persze nem szabad megfeledkeznünk eh, arról, hogy milyen készletekre van szükség, milyen eh, tartalékokra a hagyományos energiák területén, hiszen a megújulók nem állnak rendelkezésre állandó jelleggel. Németországban, az én hazámban 12 milliárd euróval támogatja az állam a megújulók képítését évente, tehát gyakorlatilag több száz milliárd euróról van szó, ami növekvő energia árakat jelent. Azt hiszem, eh, valamilyen módon megoldást kell találnunk erre a kérdésre, hogy hogyan is bánjunk ezzel az újonnan kialakult helyzettel. Hozzá kell tennünk azonban azt is, hogy a pénz egy része nyilván Európában marad, nem csak pénzt adunk ki, hanem eh, vannak bevételek is, új munkahelyek jönnek létre, ez is igaz. De legalábbis Németország példáján azt látom, hogy a napenergia területén eh, már a berendezések nagy részét nem is Németországban, hanem Kínában állítják elő. Tehát a német adófizetők pénzével gyakorlatilag a kínai ipart szubvencionáljuk. Nyilván nem folytathatjuk így tovább. Elég bátraknak kell lennünk ahhoz, hogy megnézzük, mit tehetünk most ebben a helyzetben. Ami az infrastruktúrát illeti, újfajta infrastruktúrára van szükségünk. Az infrastruktúra mindig függ a körülményektől, annak a működése, a megújulók ugye nem állandóan rendelkezésre álló energiák, a szűk keresztmetszetek 80%-a Európában a megújulókkal függ összebecsések szerint. Ez nem azt jelenti, hogy a megújuló energiák rosszak, de ez mégis probléma, és azt hiszem meg kell neveznünk a problémát ahhoz, hogy megoldást találjunk rá talán újfajta infrastruktúrára, vagy más infrastruktúrára van szükség, háló, új hálózatokra van szükség, energiatárolási kapacitásokra van szükség, ez mind pénzbe kerül. Harmadsorban az eszköztárunk felülvizsgálata. Párhuzamosan folynak az emissziókereskedelmi tárgyalások is. Sokan azt mondják, az emissziókereskedelmi Eh, árak túl alacsonyak, de ha megnézzük az okokat, akkor azt látjuk, ez nem csak a gazdasági helyzet és a gazdasági válsággal függ össze szükségszerűen, hanem azzal is, hogy olyan nagy mértékben koncentrálunk a megújulókra, és amikor a megújulók helyettesíteni kezdik a hagyományos energiákat, ez azt jelenti, hogy az emissziók csökkennek, akkor az végeredményben azt jelenti, hogy az emissziókereskedelmi tanúsítványok ára csökken. Tehát az egyik összefügg a másikkal. Erre mindenképpen szerettem volna felhívni a figyelmet. Felszeretném tenni a következő kérdést. Igaz-e, hogy hosszú távon ilyen sok párhuzamos célkitűzést ö, tűzünk ki az energiapolitikában? Észszerű-e ez? Ilyen sok célkitűzést meghatározni, ez megnyugtatja az embereket, ö, nagyon szép címeket szül a médiában, de hatékony ez? Lehet, hogy inkább csak zavaró. És az utolsó pont, amelyre most kitérnék, a szubvenciók, állami támogatások kérdése, ezekről már beszéltem. Ezek a támogatások nem fenntarthatóak, rendkívül sokba kerülnek, és a megújulókba a megújulók állami támogatása egyenlőtlenségek növeléséhez is hozzájárul Európában. Azt hiszem, azt hiszem az energia terén létrehozandó belső piac számára nem jó, hogyha ilyen állami támogatásokra támaszkodunk, és hogyha gazdaságosabb Észak-Németországban létrehozni egy napenergia berendezést, illetve felállítani egy ilyen naperőművet, mint például Görögországban, akkor nagyon el kell gondolkodnunk azon, hogy észszerűen használjuk-e fel az adófizetők pénzét. Elfogadható-e, hogy megengedjük, hogy Észak-Németországban hatalmas pénzeket fektetünk be ebben míg Görögországban sokkal költséghatékonyabb lenne mindez, és még hatékonyabb is lenne, több energiát tudnunk termelni, hiszen, mint tudjuk, ott kicsit többet süt a nap. Az életékes biztos többször is utalt egyébként erre a tényállásra. Az Európai Bizottság közleményében rámutatott arra, és számomra ez rendkívül fontos a politikai vitában is, Rámutatott tehát arra, hogy nem kell egy, kell-e egy erősebb európai keretet létrehozni a támogatásban. Hosszú távon megengedhetjük-e magunknak, hogy ugyanúgy folytassuk a megújulók támogatását, mint eddig, ugyan fragmentált maradjon, széttöredezett, mint eddig, mindenki azt csinál, amit akar gyakorlatilag. Vagy pedig elérkezett az ideje annak, hogy az európai energiát, annak támogatását európai szintre emeljük. Tehát a támogatási rendszerek európai zálására gondolok. Tudom, hogy ezt nem lehet máról holnapra megvalósítani, tudom, hogy politikai nyomás keletkezik, hogyha ezt akarjuk, viszont jobb lenne, ha kicsit reálisabbak lennénk, tehát a fragmentáltság, széttöredezettség csökkentése, nagyobb hatékonyság, további képítés, költségek csökkentése és megbízhatóság növelése. Azt gondolom, ez a fontos. Nem kell újabb olyan dokumentumot létrehozunk, amelyben azt ismételgetjük, amit ezt eddig is, amit mindenki már tud. Talán arra kellene összpontosítanunk, ahol vita alakulhat ki a tanácssal, és ahol csak akkor tudunk valamit elérni, hogyha végre közösen haladunk előre, és hogyha egy kicsit máshogy közelítjük meg a kérdést, mint akár három vagy négy évvel ezelőtt, amikor neki láttunk a munkának. Köszönöm a figyelmüket, Érdeklődésen várom a hozzászólásokat, annak érdekében, hogy végül egy észszerű, okos megoldást találjunk közösen. Köszönöm szépen, elnök. Nagyon szépen köszönjük Roy kollégának. Ezzel megnyitom a vitát. Még 40-45 percünk van erre a témára. Lange úr kapja meg a szót azonnal, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen Royl úrnak is. Öt dologról beszélnék. Royl úr, azt mondhatom, hogy néhány olyan dolgot is említenék, amelyre ön már utalt. Jelen pillanatban az energiapolitika területén egy nagyon széles körű megközelítést alkalmazunk. Valóban érdemes elgondolkodni azon, hogy mire kellene összpontosítanunk, hogy a tevékenységünket mire fókuszáljuk. Az emissziókereskedelmről szóló vita azt hiszem eltereli a figyelmet a központi jelentőségű feladatokról. Ahogyan a 2050-es roadmapben vagy menetrendben láthatjuk, a megújuló energiákról van szó és energiahatékonyságról. Én azt gondolom, hogy egy konzisztens, koherens politikát kellene kialakítani, amely 2050-ig ezt a két kiemelt dolgot helyezi a középpontba, annak érdekében, hogy végre kezelni tudjuk a hagyományos energiaforrásoktól való függésünket. Ennek értelmében én is egyetértek azzal, hogy összpontosítanunk kell az intézkedéseinket. És hogyha a megújulókról van szó, hát öt dolog az, ami foglalkoztat engem. Először is itt van az a kötelező célkitűzés, hogy 2020-ig a végenergia felhasználás 20% a megújuló energiaforrásokból származzék. Azt hiszem, ezt el is fogjuk érni, még akkor is, hogyha a tagállamonként vannak különbségek, de végeredményben elérjük ezt a célt, úgy gondolom. Felvetül bennem a kérdés, hogy hát hogyan tovább? 2020-ig hagyjuk ezt így ebbe az irányba haladni, és itt van aztán a 2050-es roadmap, vagy menetrend, vagy lesznek-e köztes lépcsőfokok, vagy mérföldkövek, hogy világosá váljon, hogy hova akarunk eljutni, és milyen politikai intézkedéseket kell ennek megfelelően foganatosítanunk. Tehát ez az első dolog. A vita arról, hogy hogyan is alakuljon összességében a menetrend. És aztán, Rojlul, természetesen itt van a támogatás kérdése is, világos, hogy mivel nem mondhatjuk el az összes megújuló energiáról, hogy a piacnak megfelelő áron tudjuk előállítani őket, ezért tehát természetes, hogy támogatási rendszerre van szükség, de természetesen semmi értelme annak, hogy ilyen sokféle támogatási rendszer létezzen Európában, hiszen ezek egészen különböző eredményeket is eszközölnek. Van, ahol közbeszerzéseket írnak ki, van, ahol egy kvótarendszer működik. Nagyon különböző rendszerek léteznek, amelyek nagyon különböző eredményekhez vezetnek, és másodszorban ez nagyon erős versenytorzulásokhoz is vezet, ami nem utolsó sorban összefügg a gazdasági válsággal is. És ez kihat nyilván az árakra. Mindkét, ez a két érv abban az irányba mutat, hogy egy európai rendszerről kell gondoskodnunk, hogy ezt a két jelenséget elimináljuk. Ha megnézzük, hogy Európa bizonyos régióiban, pont ott például, ahol nagyon erősen fúj a szél, nem igazán hasznosítják a szélenergiát, és megnézzük a másik oldalon, hogy versenytorzulások alakultak itt, ezt a két jelenséget tehát kiközöbölhetjük egy közös rendszer létrehozásával. És egy harmadik dolog, szintén összefügg az előbbiekkel. Hogyha közös célként tűzzük ki a fejlődést, az előrelépést, akkor csak annak van értelme, hogy közösen, politikai értelme is közösen haladjunk előre, a politikák nagyobb arányú közösségiesítését is végrehajtsuk, azon a téren, hogy hogyan kereskedünk a megújuló energiákkal, és hogy hogyan tudunk beruházás, a beruházások számára biztonságot teremteni. Nézzük például a Görögország példáját, Egyesek ugye játszadoznak a gondolattal, hogy Görögországnak el kellene hagyni az euróövezetet, tehát akkor nyilvánvaló, hogy ott nem nincs biztos környezet a beruházások számára. Tehát a megújuló energiák politikájának egységesítése, európai szintre emelése nagyon fontos lenne, hogy stabil beruházási körülményeket teremtsünk a megújulók számára. Közvetlenül összefügg ezzel az infrastruktúra politika és a közlemény csak röviden szól erről. Azt hiszem a smart grids, tehát az intelligens hálózatok kérdése szintén összefügg ezzel, hiszen kis, decentralizált egységekre is szükség van. Tehát az intelligens hálózatok nagyon fontos, és az ötödik az iparpolitika. Azt szeretnénk, hogy a megújuló energiák területén megőrizzük a munkahelyeket Európában, ezért meg kell erősítenünk az innovációt ezen a téren. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen. Horn, hol asszony kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Royal úrnak. Azt, ahogyan kezelte a jelentése kérdését, valóban kihívásokat és lehetőségeket is rejt, és megemlítette a legfontosabb területeket is, amelyekről beszélnünk kell a vita során. Fontosnak tartom, hogy ne feledkezzünk meg a dolgok általános kontextusáról. Miért van szükség a megújulókra? Azért, mert el kell szakadnunk a szén alapú energiaforrásoktól, és a tudomány azt mutatja, hogy még gyorsabban meg kell ezt tennünk, mint ahogy eddig hittük. Azt látjuk, hogy az emissziókereskedelmi rendszer, mint olyan, önmagában nem elegendő ehhez. A valóság az, hogy a megújulók, a megújuló energiák a legfontosabbak, a tekintetben, hogy eljussunk a dekarbonalizáláshoz, úgymond. A 2020-as menetrend nagyon fontos. A hagyományos szénalapú energiáktól való elszakadás tekintetében gyakorlatilag nincs más alternatívánk sem. Itt van ugye az atomenergia, de hát Fukushimát követően ez nagyon nehéz kérdés. Nagyon lassan haladunk a színalapú energiáktól való elszakadás irányába, a kísérleti projektek is akadoznak, tehát még hosszú az út. Tehát a megújuló energiákra kell támaszkodnunk gyakorlatilag ahhoz, hogy elszakadjunk a szén alapú, szén alapú energiaforrásoktól. Éppen ezért úgy gondolom, ezt a gyakorlati megfontolás is diktálja, a józan paraszti ész azt diktálja, hogy elfogadjuk ezt tényként. Ezáltal gyakorlatilag bizalmat szavaznánk a vonatkozó iparágaknak is, és ez nagyon fontos, főként ilyen válságidőkben. Nagyon fontos ez, hiszen a megújulóknak szerepe lehet abban, hogy Európát kihúzzák gyakorlatilag a recesszió helyzetből. Rengeteg olyan munkahely van, amely már létrejött ezen a téren, egy becslés szerint ezer új munkahely jött létre gigawattonként, ami a szélenergia területét illeti. Nyilván igaz az is, hogy bizonyos napenergia paneleket Kínából importálunk, ez valóban így van, de az installálásra, valamint a berendezések fenntartására létrehozott munkahelyek nem vesznek el. Így tehát összességében azt gondolom, hogy ha kiállunk a megújulók mellett és azokat előmozdítjuk, akkor a saját iparunk is versenyképesebbé válik. Ami a költségeket illeti, azt hiszem nagyon fontos, hogy tisztán lássuk, lássuk miért is növekednek az energiaárak. Az Egyesült Királyság energiaügyi államtitkára, aki egykoron az Európai Parlament képviselője volt, elemezte ezt a kérdést, és arra jutott, hogy az energiaár emelkedés kétharmad az Egyesült Királyságban arra vezethető vissza, hogy a kőolaj és a földgáz ára emelkedik. Tehát foszilis energiaforrások, importból származó foszilis energiaforrások árának növekedésére. Ezt nagyon fontos látni, hiszen ez összefügg az energiállátás biztonságának kérdésével is. És azzal, hogy mi európaiak gyakorlatilag függetlenebbé válunk a foszilis energiahordozóktól és az importból származó energiahordozóktól, hogyha nagyobb arányban kiépítjük a megújuló energiaforrásainkat. Ami a biztonságot illeti, az energiaellátás biztonságát, azt hiszem, sok folyamat segít bennünket ennek elérésében, Mivel van egy belső piacunk, gyakorlatilag kereskedhetünk egymással. Fontos az országok közötti kapcsolatok kiépítése, ami az infrastruktúrát illeti. Sőt, hogyha jók a kapcsolatok, jó az infrastruktúra, akkor hasznosíthatjuk azokat az energiatárolási kapacitásokat, amelyek elérhetőek a különböző tagállamokban. Végül, ami az árakat illeti, mondanék még valamit, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a megújuló energiák technológiája nagyon új keletű, és már látjuk, hogy csökkennek az árak. A napenergia 2020-ig becsések szerint versenyképessé válik, ami a költségeket illeti. Azt gondolom, tudatában kell lennünk annak, hogyha túl gyorsan haladunk abba az, erány, abba az irányba, hogy a leghatékonyabb területeken termeljük ki a megújuló energiákat, akkor egy olyan helyzet alakul ki, hogy az összes szélenergia erőmű Írországban és az Egyesült Királyságban lesz, az összes napenergia erőmű Görögországban, és ez egy kiegyensúlyozatlan helyzethez vezet. Jó a harmonizáció, igen, de nagyon óvatosnak kell lennünk, mert egy nagyon új iparágról van szó. Köszönöm. Kollega Turmes, prego. Turmász kolléga, parancsoljon. Köszönöm szépen. Roll úr azt mondja, hogy a megújuló energia, energia drágább lesz. Történelmileg eddig nem látott infrastruktúrális kiadásokat vannak magukkal, és hogy ne tűzzünk ki új célokat, és ezzel egyidejűleg azt mondja, hogy legyen harmonizáció, amely valószínűleg egy kvóta modell Európa számára. Ezt jól értettem-e? kultát szeretne Európa számára. Én még nem eh, mondtam, hogy mit akartam pontosan, nem is voltál itt, amikor beszéltem. Turmes úr pedig azt mondja, hogy informálódott az elhangzottakról. Ami a költségeket illeti, a szélenergiánál 5-6 euró cent a legjobb szintereken, és ezek a költségek tovább fognak csökkenteni, ami a fotovoltaikát illet, és Németországban is erről szól a vita. Németországban úgymond bakot lőttek 2010-11-ben, annak idején kritikus hangok azt mondták, hogy ha ilyen sok napelemet építenek, akkor az árakat csökkenteni kell, és ezt a régi terhet, ezeket a terheket, és én ezt mondhatom a saját frakcióm nevében is, hogy Mea Kulpa, de a CDU miniszterei is ugyanúgy támogatták annak idején ezt a projektet. Németországban jobb lett volna tehát, hogyha a fotovoltaika támogatását 2010-11-ben jobban beszorították volna, szabályozták volna. A fotovoltaikát négy, eh, euró, négy évvel ezelőtt eh, óránként 15 centből oldottuk meg. Németországban a kis mű, erőműveknél ez 15-16-17 centet jelent, a nagy erőműveknél Dél-Európában voltaikával 9-10 euró centből lehet ezt megoldani, ez fenomenális. Ez azt jelenti, hogy a költségbeli csökkentés, amire szükségünk volt, az megjelent itt, és most egy intelligens fotovoltaika támogatási politika keretében ezt meg lehet valósítani olyan költségek mellett, amelyek az új erőművekkel is felveszik a versenyt. És természetesen az új fotovoltaikát nem lehet összevetni a régi nukleáris erőművekkel, illetve hagyományos erőművekkel, 3-3 és fél euró cent mellett termelnek energiát a régi erőművek. Eh, eh, Angliában egy új atomerőmű 9-11 eurocentre van szükség, tehát az új fotovoltaikai művek eh, hasonló költségekkel dolgoznak, de teljesen más következményekkel, és ez a valóság. A szén, a széndiokszid kibocsátás nélkül nélkül nem képzelhető el, és nem vállalható fel éghajlati szempontból sem. Tehát nem igaz az, hogy a megújuló energiaforrások bővítése óriási költségekkel járna együtt, ami az infrastruktúrát illeti, itt újbóli beruházásokra van szükség, és nézzenek meg egy térképet, Franciaország térképet, mondjuk a 70-es évekből, vagy Németország térképét a 70-es évekből. Annak idején nagyon kevés magas feszültségű vezeték létezett, ezeket akkor építették, amikor a német és francia atomprogramot indították be, tehát történelmi szempontból a legutóbbi nagy beruházások után is nagyon sokat, illetve ezekkor nagyon sokat kellett beruházni az infrastruktúrákba, tehát éppen ezért azok az infrastruktúrális költségek, amelyek ránk várnak történelmi szempontból ugyanolyan szinten mozognak, mint annak idején a 70-es években, amikor jelentősen ruháztunk be a hagyományos erőművekbe és az atomerőművekbe. Ami a célokról folytatott vitát illeti, képzeljék csak el, hogy csak ETS-ünk lenne. Hát itt egy óriási problémánk lenne, mert senki nem fektetne bele a megújuló energiaforrásokba. Tehát az energiahatékonyság, az éghajlati célok, megújuló energiaforrás Ezeknek jelentős hatása van a banki finanszírozás szempontjából és Láthatóvá kell ezt tenni. Egyértelmű az ellentmondás, abszolút az ellentmondás, hogy harmonizáljuk mondjuk a támogatási rendszereket egyrészt, másrészt azonban nincsen célom. Mit jelent a kvóta modell Európa számára? Egy ilyen kvóta modell célt kell, hogy megvalósítson az Európa 2030 számából is, számára is. Tehát a célt kell teljesíteni nem stimmel a logika. Tehát vagy van célunk a megújuló energiaforrások szempontjából, és van vita alapunk, hogy milyen támogatási rendszert alakítsunk ki, vagy ezt a vitát nem is lehet folytatni. És egy utolsó szó az iparpolitikához. Ez egy nagyon fontos pont, és Bernd Langen is megemlítette ezt, ma Kínával összevetve, ami a modulok gyártását illeti, a második legjobb árat tudjuk teremteni, ez nem jó. Miért előztek meg a kínaiak? Azért, mert nem kalkulálták el magukat a, bankjaik, sokkal olcsóbban tudnak tőkét rendelkozásra bocsátani, a termelőüzemek számára, a munka költségek 6%, a tőkeköltségek pedig 50%-nál mozognak, tehát sokkal ö, olcsóbb tőkét kell rendelkezésre bocsátani azért, hogy behozzuk a kínaiakat. A második ö, ok pedig, hogy miért lehet Kínában mindezt ö, olcsóbban előállítani. A legjobb ö, német, a svájci, vagy olasz, vagy gépek a fotovoltaikában Kínában állomásoznak, tehát a legújabb erőműveket Kínában építették fel, ezért sokkal olcsabb, olcsóbbak. Tehát ha hát nekünk is sikerül olcsóbban tőkét rendelkezésre bocsátani az erőművek számára, és akkor ezzel úgymond hatalomhoz juthatunk, és sikerülhet a következő fotovoltaikai erőmű generációkat eh, Európában is megépíteni. és minden egyes erőműnél azt kell megnézni, hogy ki termelékenyebb és ki tud olcsóbban előállítani, erről pedig azt gondolom, hogy Európa ez az. Köszönöm szépen, Vidál Kvadrász kolléga parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, az előadó emlékeztetett minket arra, hogy az utóbbi években a megújuló energiák növekedése látványos volt, mindannyian ismerjük ezt saját hazánkból. De egyre nagyobb az aggodalom az ellátás biztonsága miatt, az éghajlatváltozás miatt, és a amiatt, hogy mindenképpen búcsút kell mondani a szilárd energiahordozóknak. Próbálkozások vannak arra, tulajdonképpen 1995 és 2010 között volt jelentős próbálkozás arra, hogy az energia mixben meg kétszerezzék a megújulók arányát, 2010-ben 10%, 2020-ra 20% lesz. Nagyon sok tagállam támogatja egyértelműen a megújuló energiák egyre növekvő arányát, ennek különböző előnyei vannak. De mindannyian úgy látjuk, hogy egy új modellre való átállás tapasztalható, ahol kevesebb a szilárd energiahordozó. Még mindig jelen vannak, de egyre kevesebb arányokat tekintve ez a 2050-es úti tervben is van. Nyilvánvalóan több problémát kell még azonban megoldani. A megújuló energiáknak versenyképesnek kell lenni, támogatás nélkül más energiaforrásokkal ilyen formában is versenyképesnek kell lenni. Ez van a bizottsági közleményben is. Nem szabad, hogy csak támogatással működjenek, csak támogatással legyenek versenyképesek a megújuló energiák, nem, piaci alapon kell a versenyképességüket kidolgozni. Ez persze nagyobb költséget jelent. És pont most hazámban, Spanyolországban az igen gyorsan növekvő költségvetési hiány miatt a villamos energiatermelő koncertek, de, koncernek deficitje is milliárdokra rúg már. Ez a megújuló energiák növekvő arányát befolyásolja egyértelműen. Továbbra is szükség van a szilárd energiahordozókra, nehézkes az engedélyezési eljárás, itt is segíteni kell a megújulókat. Támogatni kell a megújuló energiákat, de az állami kasszák már nem fogják tovább, vagy sokáig bírni azt, hogy a hagyományos és a megújuló energiák közti különbséget finanszírozzák. Éppen ezért megfelelő formában tökéletessé kell tenni az új energiaellátási modellünket. A megújuló energiákhoz beruházásokra is van szükség. A hálózatokra, a szállításra költeni kell, hiszen teljesen különböző mértékben és ingadozva termeljük csak ezeket az energiákat, tároló technikákra is szükség van. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy a bizottság közleményében jelzik, hogy mélyíteni kell a belső, az energia együttműködési belső piacot a földközi tenger térségében az EU tagállamok között, erre egy nagy programot kell kialakítani. Egyetértünk azt hiszem abban, hogy a megújuló energiákat erősíteni kell, és egyre nagyobb mértékben alkalmazni. Ezért kell dolgozzunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pívár úrnak adom meg a szót. Asszonynak. Köszönöm szépen. Nos, kollégáimra nagyon figyeltem, és ezek alapján egy dolgot fűznék hozzá. Teljesen elfogadhatatlan számomra az, hogy csak egyetlen egyfajta energiát támogatunk. Értem persze, hogy vannak külön kutatási innovációs alapok, és hogy vannak jó technológiai megoldások. Nem szabad azt mondani, hogy csak a megújuló energiának lehet külön támogatásokat adni erre, külön költségvetési sort alakítunk ki amíg van, van más forrás, energiaforrás. Lehet, hogy olyanok is vannak, amiket, amikről még nem is tudunk. Ne csináljunk bolondot magunkból, és ne áltassuk magunkat az energiaárakra. Azt mondjuk, hogy nem elfogadható az állampolgárok számára, ezért a kutatás fejlesztésre, innovációra minden forrásra vonatkozóan szükség van, hagyományos és megújulóra egyaránt nem tudom elfogadni azt, hogy azt mondjuk, hogy akkor a szilárd üzeműanyagokról mondjunk le, ott már nem lehet fejlesztés támogatás. Nem. Igen, és e területre vonatkozó innovációt is tessék támogatni. Lehet, hogy például a palagázzal lehet dolgozni lehet, hogy technológiai lehetőség a hagyományos gázzal kapcsolatban is adódik még. Miért akarjuk mindig csak a megújulókat támogatni? Hölgyeim és uraim, vannak olyan országok, amelyek nem olyan kedvező fekvéssel rendelkeznek, hogy például napen 100%-ig kiaknázhatnák az év egészében. De nincs szél sem például, akkor mit csináljunk? Akkor ne legyen energiánk azért, mert csak egy energiaforrás állhat rendelkezésünkre? Egyszerűen most nem lehet az energiát Európa szerte megfelelően terjeszteni, nincs az megújuló energia tárolásának a módja. A szilárd energiaforrás igenis megváltás Európával. Legyünk végre két lábbal a talajon. Az emberek azt kérdezik, hogy mit csinálunk. Jöjjenek el, és nézzék meg, hogy élünk mi otthon. Köszönöm szépen, Péper kollégának adom most meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy hatással volt rám, amit Thomas úr javasolt, hogyha a kínai bankok nem spekuláltak, akkor, kedves kollega, a posztkommunista tervgazdálkozás mellett az árnyék bankokkal való modellt javasolja, olcsó tőkével összekapcsolva. Hát ez elég vicces. Mellesleg pontosan a zöld politikusok azok, akik újra meg újra nemzeti szinten európai megoldásokat akadályozzák. Pont a zöldek azok, akik nem hajlandók nyitni. Nem akarják az európai piacgazdaságot a megújuló energiaterületre. Nagy izgalommal várom, hogy kollégáival a nemzeti parlamentekben majd hogyan fognak erről tárgyalni. Egy olyan régióból jövök, amely Németország leg pénzügyi valomennét tekintve leglukratívabb a megújuló energia terén. Nem tengerparton, nem hegyekben vagyunk, földrajzilag semmi különleges nincs, Németország közepén vagyunk. Ha a Münster környékén utaznak, mindenütt látják a napelemeket, a, csak azért építik például az istállókat és különböző mezőgazdasági épületeket, hogy a tetejüket beborítsák napelemekkel. Időközben 70% például kukorica a, a mezőgazdasági területnek élelmiszert senki nem terjeszt már. 4%-át a területeinknek már szélerőmű borítja. 4%. Milyen téves vagy rossz ösztönzőket vázoltunk, és milyen extrém költségei vannak annak, hogyha olyan régiókban, mint nálam, úgy gondoljuk, hogy olcsón tudjuk az energiát eh, termelni. Nem, ez eladhatatlan, túl drága energia. Senki nem veszi meg az európai belső piacon, annyira drága. Most már csak azt a következtetést lehet ebből levonni. A válasz a tolmácsok által nem hallott kérdésre az, hogy mellesleg persze a földekre kivetett vagy a, a régi atomerőművekkel. Igazából csak a Luxemburgban van arra a lehetőség, hogy csak megújuló energiák legyenek. Mindenütt szükség van egyébként a hagyományosakra. A hagyományosoknak nyilván meg kell maradnia a szerkezetváltásban, és meg vagyok arról is győződve, hogy az európai piac gazdaságra van szükség. Kvadrász kollega, nem nagy európai programokra van szükség. Úgy gondolom, hogy a a piacot, piacnak esélyt kell adni, hogy megszervezze önmagát. Ha lehetséges lenne Dél-Európából importálni a napelem, a, a fotovoltaikus energiát, hogyha lehetséges lenne a biomasszát Kelet-Európában termelni. Ha a német politika megengedné, vagy európai szabály lenne, vagy hogyha a, a Lavans csatornából szél energiát lehetne hozni, akkor a szerkezetváltás az energiapolitikában számunkra mindannyiunknak költséghatékonyabb lenne. Legyen már végre, engedjük meg az európai kezdeményezést, hiszen a, a piacgazdaság ad igazi lökést a, az energia, a megújuló energiának, nem pedig az állami tőkefinanszírozás. Azt hagyjuk csak, ajadjuk adjunk a piacnak esélyt. Köszönjük szépen, Mészáros képviselő következik. Tökéletes egyetértek azzal, amit Piper kollega mondott, és valóban most már ki kéne lépnünk ebből a eufóriából, amit a megújuló energia szó jelent számunkra. Természetesen mindenki tudja, hogy fontos, és borzasztó fontos része az energiamixünknek a megújuló energia, megújítható energia. Nagyon fontos. Senki sem akarja ennek a mértékét, vagy ennek a fontosságát csökkenteni, de azt is tudnunk kell, hogy nem ez a megoldás, és nem az egyetlen megoldás. Ne ringassuk magunkat hamis illúziókban arról, hogy ez majd mindent megold számunkra energiapolitikába. Szó sincs róla. Azok az érvek, amelyek itt elhangzottak, kollégák részéről mellette és ellene természetesen nagyon fontosak, de ha a legfontosabb dolgokat figyelembe vesszük, az a versenyképesség, a hozzáférhetőség az energiához, a műszaki megoldhatóság és mondjuk a klímaváltozási céljaink, ha ezeknek a tükrében megvizsgáljuk a, a megújuló energiáknak a szerepét, akkor bizony nagyon furcsa képet kapunk, és a kép pedig az lesz, hogy támogatnunk kell a sokoldalú és kiegyensúlyozott energiamixet az egyes tagállamokban. Például, amit hol kolléganő fölhozott, ugye, hogy minden egy megawatt óra energia, amit lett, kitermelünk majd szélenergiában, egy munkahelyet teremt. Ez lehet egy jó érv, de el kell mondjam, hogy a, a hagyományos energia üzemeinkben körülbelül 10 megawatt órára van egy munkaerő. Tehát igazában ez lehet egy hajtóerő számunkra, egy pozitív példa, amit kolléganő mondott, de lehet egy negatív is, mert a költségeket megint csak emeljük ezzel. Tehát igazában ez nem, nem volt egy, nem, nem, számomra ez nem meggyőző érv. Na most, a, ha vesszük a klímaváltozást, mindössze két olyan megújuló energiaforrásunk van, amely a klímaváltozás elleni harcba segít, az a szélenergia és a fotovoltaikus energia. Minden összes más, tehát a biomasszának a felhasználása, az csak forgatja a meglévő szenet, tehát igazában a különbség az a konvencionális eh, szenen alapuló, szén, alapuló energiagyártásban az, hogy a ezer millió évekkel ezelőtt megkötött szenet szabadítunk föl széndiokszid formájában, most pedig forgatjuk a meglévő széndiokszidot a többi energiaforrásba. Tehát valójában nem csökkentjük a klímaváltozás elleni harcol, harcban a feladatunkat, és eh, sőt, még hozzá is járulunk azzal, hogy bizonyos eh, mezőgazdasági területeket föl kell áldozni, hogy ezeket meg kell művelni, és ide is ugye természetesen energiát kell befektetni. Tehát úgy látom, hogy ez a a, a lehetőségeink szaturálódnak a megújuló energiaforrások. Természetesen keresnünk kell új lehetőségeket, de ezt nem szabad végletekig, és egyszerűen egy kiegyensúlyozott energiamixet energia mixet kell létrehoznunk, és szeretnék én nagyon bízom Royl úrban, akit nagyon kitűnően ismerünk, és biztos vagyok benne, őnála nagyon jó kezekben van majd ez az jelentés. Nagyon nehéz helyzetben lesz, de meg fogjuk őt támogatni, és bízom benne, hogy sikerül majd egy kiegyensúlyozott jelentést megírnia. Én szeretnék csatlakozni ahhoz, amit ő mondott még egyetlen mondattal, hogy valóban az, amit Németországban is csináltak, ugye a szén, ezek, ezekkel a szél e, energiaforrásokkal most, az azt okozta, hogy például Csehországban, meg a környező országban egy borzasztó nagy leterheltséget okozott az elektromos, meglévő elektromos vezeték termékekben. Ezt egyedül smart gridekkel lehetne megoldani, de akkor az energiaforrás nem lehet ilyen véletlenszerű, hanem hagyományos és, és szabályozható. És még egyetlen mondat az állami támogatásokhoz. Nagyok az egyenlőtlenségek, nagyon oda kéne figyelni, hogy az egyes tagállamokat arra ösztökéljük, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket energiapolitikával végre távolítsuk el. Ne legyen az, hogy egyik országban hőszivattyúkat támogatnak 70%-kal, legjobb tudomásom szerint Svédországban, Szlovákiában pedig 0%-ot kap, tehát egyáltalán semmiféle támogatás nincs kőszivattyúkra és egyéb dolgokban is azt mondom, hogy igen fontos lenne a támogatás. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatta. Grazie. La parola collega Cossé, prego. Köszönöm szépen, Kossé úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A megjegyzésekkel kapcsolatban hadd mondjam én is a következőket. Meggyőződésem, hogy 2050 de legalábbis 2100-ban az európai primér energiaforrások, vagy a világ energiaforrásai már teljesen megújuló lesz. Szén, atomerőmű, lehet, hogy még esetleg egy picit lesz, de tudom, hogy ezek a jövőben már nem fenntarthatók. Mert másrészt ha a megújuló energiákban gondolkozunk, akkor az Európai Unió szintjén tehetjük ezt meg, de azt is meg kell nézzük, hogy az egyes régiókban melyek a primér források, mit lehet használni. Szél, tenger, biogáz, biomassa, néha napenergia, 5-6 megújuló primér forrás van. Jó, igazából csak egy van a szél, mert, bocsánat, a nap, mert még a szél is a, a napból levezetett energiaforrás, és az is világos, hogy a megújuló energiaforrásokat fejleszteni kell. Az infrastruktúrális problémákkal kapcsolatban, hadd mondjam el, hogy nem hiszem, hogy a megújuló energia számára Európa keresztül kasul energiapályákat, autópályákat kellene építeni. A villamosenergia hálózat, vagy az elosztás újraorientálása európai szinten, nos, úgy gondolom, hogy túl drága lenne egyrészt, másrészt meg hát nem is biztos, hogy észszerű. A pénzről, a támogatásokról 50 éve már atomenergiába fektettek, és minden eredmény csalódásra ad okot. Remélem, hogy a következő 50 évben végre azt tesszük, ami helyes, és a megújuló energiára investálunk, és reméljük, remélhetjük, hogy nem ilyen csalódó eredmények lesz. Kreitzmann úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Turmes úr, Németországban egy jelenség figyelhető meg. Egyre nőnek az energiaárak, sőt drámaian növekednek. Igen, de ennek még örülhetünk, hiszen vannak olyan javaslatok, ahogyan ön is tudja, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy a megújulók egyre növekvő árát nem csak a fogyasztókkal figyeztetik meg, nem csak a magánháztartásokkal, és ez drámai kihatással lenne az európai iparra is. Éppen ezért el kell gondolkodnunk a jelenlegi helyzetem. Azt hiszem, itt a teremben nincs senki, aki ellene van a megújulóknak. De azon kell elgondolkodnunk, hogy hogyan alakítsuk ki a megújuló energiákra való támaszkodásunkat a jövőben. Nincs tárolási lehetőségünk egyenlőre, és éppen ezért gondoskodnunk kell arra, hogy mi van abban a helyzetben, amikor nem süt a nap, nem fúj a szél, akkor is szükség van energiára ahhoz, hogy az ipari termelést fenntartsuk. Éppen ezért izgalmas lesz, hogy hogyan is érjük ezt el, miközben nem akarunk újabb állami támogatásokat. Miért olyan olcsó Kínában a napenergia? Azért, mert egyrészt állami támogatásban részesül, de azt is látjuk, hogy ezzel párhuzamosan Európában nagyon kis vállalkozások működnek. Gyakorlatilag tőkeerős vállalatokat kell megnyernünk a megújuló energiák számára, azért, hogy versenyképes vállalataink legyen ezen, legyenek ezen a téren. Ez egy gond. Németországban például a kis vállalkozások nem tudnak eleget tenni, nem tudnak lépést tartani a technológiai fejlődéssel, mert nincs elég tőkéjük. Éppen ezért Roy kollégával együtt egy olyan energiapolitikát támogatunk, amelyben a különböző szolgáltatásokat össze tudjuk kapcsolni egymással. És akkor van egy esélyünk, hiszen hogyha nem tudunk megfizethető energiát biztosítani, akkor drámaian csökkenni fog a megújuló energiaforrások elfogadottsága a társadalomban. Németországban az áramköltségek 60%-a adminisztratív jellegű, ezt is látnunk kell. Ha tovább nőnek az elektromos árak, akkor még robbanásszerűbben növekednek majd az árak, ezt a fogyasztó fizeti meg. Nyilvánvaló, ez nem kívánatos. Egyetlen alternatíva van, hogy az ipart is bevonjuk, az ipari szereplőket, akiket eddig némileg megkíméltünk. Nevetséges, hogy a napenergiánk 50%-át egyébként Németországban termeljük meg a jogszabályok miatt. Ott kellene költséghatékonyan kitermelni a napenergiát, ahol az hozzáférhető, tehát ahol sokat, sokat sül a, süt a nap. És természetesen az infrastruktúrába, vezetékekbe is be kell ruháznunk, a decentralizálás lehet egy lehetséges megközelítés, de ez önmagában nem fogja megoldani a problémáinkat. Beruházásokra van szükség, szükség van ö, arra, hogy képítsük a nagy vezetékrendszereket, és éppen ezért ö, van egy ilyen javaslat Németországban is, miszerint a törzshálózatba kell befektetni, beruházni. Az áram ból származó bevételek 50%-át köszönjük szépen, a bizottság kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, szép jó napot kívánok mindenkinek. A bizottság természetesen nagy érdeklődéssel várja a jelentést. Sok érdekes dolgot felvetettek már, meg kiemelt szerepet töltöttek be a bizottság nyilatkozatában, illetve közleményében is. Miért is van szükség megújuló energiára? El kell kerülni a fosszilis energiahordozókból adódó áringadozásokat és bizonytalanságot, és elő szeretnénk mozdítani a megújuló energiák ágazatát is, amely rendkívül fontos a gazdasági növekedés szempontjából Európában. A bizottság közleménye beszélt a költségekről is, ezt önök is kiemelték, és felmutatta azt, hogy sok mindent tehetünk a költségek befolyásolása érdekében minél kritikusabb a gazdasági helyzet, annál fontosabb, hogy elérjük célkitűzéseinket, és a lehető legköltséghatékonyabban fejlesszük ki a megújuló energiákat. Éppen ezért a bizottság iránymutatásokat dolgozott ki a támogatási rendszerekre vonatkozóan, nem szükségszerűen a harmonizáció érdekében, hiszen fontos a stabil beruházási környezet fenntartása, de a tagállamok eltanulhatják egymástól a legjobb gyakorlatot, ezáltal olyan mechanizmusokat bevezetve, amelyek révén a belső piac erőit kihasználva jobban integrálhatjuk a megújuló energiákat az energiapiacba. Bizonyos tagállamok már foganatosítottak ilyen intézkedéseket, különböző prémiumok és a díjazás kialakítása révén, és már most van eredménye ennek a politikának. Tehát jó irányba haladunk, de még van mit tennünk a támogatási rendszerek hatékonysága szempontjából és a megújuló kiépítése szempontjából Európa szerte. A megújuló energiákra vonatkozó irányelv önintézkedéseket irányzott elő, melyek révén költséghatékonyan ki lehet építeni a Európa szerte a megújuló energiákat, ezeket azonban nem aknázták még ki teljesen a tagállamok, ezeket az együttműködési mechanizmusokat, ebben is szeretne segíteni az Európai Bizottság. Többen is említették az infrastruktúrális igényeket. Természetesen jelen pillanatban zajlik az infrastruktúra csomag kidolgozása, ennek elfogadása nagyon fontos lesz a megújulók szempontjából is, de természetesen a terjesztési hálózat és a smart grids, tehát az intelligens hálózatok kérdése is nagyon fontos, ők is hozzájárulnak a megújulók abszorpciójához és képítéséhez, ez tehát fontos lesz a jövőbeni jogalkotási munka szempontjából. Mindezen kezdeményezésekkel, tehát amelyeket említettem, tehát az infrastruktúra, a belső piac, a támogatási rendszerek területén biztosítanunk kell azt, hogy az általunk eszközölt változások előre viszik az energiaágazatot, és nem hátralépést, nem visszalépést jelentenek. megpróbáljuk elérni azt, hogy minél inkább függetlenné váljunk a globális kőolajáraktól, minél nagyobb előrelépés történjen az éghajlatvédelemben. Tehát nagyon fontos, hogy előre haladjunk és ne hátra a 20. század irányába. Nagy érdeklődéssel várjuk tehát majd a jelentés szövegét, amelyben remélhetőleg tükröződnek azok az ötletek, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy átalakítsuk az európai energiapiacot, vezető szerepre tegyen szert Európa, de mindezt költséghatékonyan tegyük. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Royl úr kapja meg ismét a szót, hogy összefoglalja az elhangzottakat. Kedves kollégák, rövidre fogom a mondanomat zárásképpen először is. Kérném, hogy a vitatott kérdéseket egyelőre tegyük félre. Tehát, hogy a többi energiahordozónak milyen jelentősége van, és van-e jelentősége. Ezt tegyük félre egyelőre másodszor. Ki hibáztatható azért, hogy kialakult a jelenlegi helyzet? Ezt is tegyük félre. Talán közösen összpontosíthatnánk arra, hogy azt mondjuk, ilyen és ilyen a helyzet, és mi úgy gondoljuk, hogy a megújuló energiáknak van jövője. Melyek hogy milyen jövője, azt most egyelőre mindegy. Milyen eszközökkel tudjuk elérni azt, hogy a költségeket alacsonyan tartsuk, és biztosítsuk az energiaellátás biztonságát. Ez a feladatunk. A többit talán egyelőre félre tehetnénk, majd legközelebb vitatkozunk a többiről. Én itt most szeretnék erőszpontosítani, ugyanis egyetlen egy szövegben nem lehet megoldani a világ összes energiakérdését. Hogyha sikerül összpontosítani a, ezek fontos kérdésekre, akkor sikerül ebben megállapodni, és sikerül európai szinten nagyobb arányú egységesítést elérni valamilyen módon, akkor utána majd gondoskodhatunk arról, hogy, hogy hogyan állapodunk meg a tanácssal. Ez lenne a cél, tanács együtt sikerül elérni. Köszönöm. Grazie, kollega. Köszönöm szépen, Roy kolléga. El szerettem volna mondani önöknek azt, hogy ebben a témában november 18-án workshopot szervezünk, 15-től 18 óráig, és a jelentős tervezetet pedig november 28-án, 29-én tagoljuk a szakbizottságban. Áttérünk a következő napi rendi pontra. Ez a bizottság ismertetése, a barangolásról szóló harmadik rendelet végrehajtási aktusai. Meg is adom a bizottságnak a szót. Terava úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék egy tájékoztatót adni arról, hogy a bizottság hol is jár a rendelet végrehajtási aktusainak megvalósításában. Ha emlékeznek, a barangolásról szóló rendelet, amelyet júniusban fogadtunk el, bevezette a különböző értékesítést a roaming szolgáltatásoknál. A rendelet különböző szabályokat fogalmazott meg, két kötelezettséggel. Az első a hazai szolgáltatókra vonatkozik, annak érdekében, hogy a roaming ügyfelek szabályozott eh, roaming szolgáltatásokhoz, SMS-hez, eh, hangpostához hozzáférjenek, anélkül, hogy alternatív eh, roaming szolgáltatóhoz kelljen fordulniuk. A második kötelezettség, amely a rendeletből adódik, az az, hogy a szolgáltatók nem akadályozhatják meg úgy feléket abban, hogy az adat roaming szolgáltatásokhoz hozzáférjenek az általuk látogatott hálózatban. A rendelet 5. cikkelje kapcsán a bizottságnak el kellett fogadnia egy végrehajtási aktust, amely meghatározza a külön értékesítésre vonatkozó technikai feltételeket, illetve a hazai szolgáltatókra vonatkozó szabályozásokat, milyen szolgáltatásokat kell a roaming ügyfeleik számára rendelkezésre bocsátani. A nyár folyamán a bizottság számos technikai megoldást eh, mérlegelt a külön értékesítésnél, Mindenki ismeri a technikai részleteket, aki bekapcsolódott a folyamatba, amikor annak idején a barangolásról szóló rendeletet vitattuk. A dual IMSZ és a single IMSZ, valamint az LBO kifejezések a kollégák számára ismeretesek. Méregeltük ezeket a technikai meg, megoldásokat a rendelet szabályaihoz mérten, a költséghatékonyság és az ügyfélbarát eh, folyamatok jegyében ezeknek a feltételeknek, a technikai megoldásoknak eleget kellett tenniük. Arra végkövetkeztetésre jutottunk, hogy nem létezik egyetlen technikai megoldás, amely eleget tenne az összes technikai kritériumnak. Éppen ezért eh, egy olyan megoldást fogalmaztunk meg, amely a négyes cikkelyben meg is fogalmazódik, amely tehát ötvözi azokat a megoldásokat, amelyek a roaming ügyfél számára lehetővé teszik a hazapiacon a roaming szolgáltatásokhoz való hozzáférést, illetve a látogatott piacon történő ugyanilyen hozzáférést. A single imzing tulajdonképpen egy resale megoldás, és ez lenne a legalkalmatosabb megoldás a hazai eh, piaci unbundling szempontjából, amikor a rangolás ügyfele saját országában eh, tartózkodik, és alternatív roaming szolgáltatók eh, között válogathat az SMS adat barangolási szolgáltatásoknál, illetve hangposta szolgáltatásoknál. Létezik egy olyan technikai megoldás, amely lehetőséget biztosít az adatbarangoláshoz való hozzáféréshez a látogatott országban, a látogatott hálózaton belül, és itt egy helyi breakout mellett tettük le a voksunkat, LBU mellett, talán erre emlékeznek, ez szintén különböző aspektusokat ötvöz. A barangolásról szóló rendelet értelmében az Európai Szabályozó Közvetlen Szervezetét kellett megkeresnünk a szervezet kialakításánál, ezt augusztusban meg is tettük, és az elmúlt héten el is készült a véleményt a külön értékesítésről, és a bizottság megfogalmazta azt, hogy az alap LBO a legmegfelelőbb technikai megoldást jelenteni. A berek ezen kívül arra következtetése jutott még, hogy folyamatos monitoring tevékenységre szükség van, illetve át kell tekinteni azt is, hogy ezek, ez a technikai megoldás a legjobb-e hosszú távon. Mindezt a végrehajtási aktus tervezetben meg is fogalmaztuk, illetve javasoltuk azt, hogy amikor a barangolásról szóló rendelet áttekintésére kerül sor majd 2016-ban. Azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy az a technikai javaslat, amelyre most tettünk javaslatot, továbbra is megállja a helyét a piacon a technológiai fejlődésnek megfelelően. Kulcsfontosságú az az elem, hogy a végrehajtási aktus nál világosan kell fogalmaznunk az ipar felé, hogy mit kell megvalósítani, fontos, hogy konzisztensek legyünk, és párhuzamos megvalósulás történjen mind a 27 tagállamban. Tehát ez az egyik legfontosabb aspektusa a végrehajtási aktusnak. A bizottsági javaslat, amennyiben elfogadásra kerül, a Single MC és az alap LBO ötvözete lesz majd. Ennél pedig még fontosabb az, hogy ezt a technikai megoldást hogyan valósítsák meg az érintettek a gyakorlatban. Számos technikai előfeltétel létezik, az interfészektől kezdve a standardizálási, szabványosítási kérdéseken át. A bizottság nem szeretne túlságosan technikai részletekben elmerülni a végrehajtási aktusnál, hiszen itt egy viszonylag uh, merev eszközről van szó, tehát a legalapvető feltételek megfogalmazására szorítkoztunk a technikai megoldás kapcsán, amelyeknek a megoldásoknak eleget kell tenniük. És mint ahogy a Berek véleményére felhívta a figyelmet az elmúlt héten, további útmutatások kidolgozását eh, fogják elvégezni, egy részletesebb technikai útmutató készül majd. Ami pedig az ipar szereplőit illeti, fontos, hogy egyetértés szülessen bizonyos kérdésekben. Említettem a technikai interfészeket, hiszen ezek rendkívül technikai jellegű kérdések, és a legjobb az lenne, hogyha az ipar egyet tudna érteni ezzel, illetve egymás között megállapodnának. A végrehajtási aktus a roaming szolgáltatókra nézve kötelezettséget fogalmaz meg, hogy ő nekik is egyet kell érteniük a technikai részletekkel, az interfészekkel, másrészt azonban arra ösztönzi az ipar szereplőit, hogy üljenek le egy asztalhoz a különböző platformokat, ahol ezekről a technikai részletekről további részletes vita zajlik majd, és a berek is figyelmel követi ezt a vitát. Az idő itt egy nagyon fontos elem, ha emlékeznek még, a külön értékesítést szinte meg kell valósítani, és 2014. július 1-től kezdve a barangolás ügyfeleinek ehhez hozzá kell tudniuk férnie. Tehát ebben meg kell állapodni, mielőtt a szipar eh, a saját rendszereit megvalósítja. A végrehajtási aktus megvalósulása előtt a bereknek is vannak még feladatai, de természetesen az ipar szereplőinek is a vita tükrében. A berek útmutatásának megfelelően, illetve a végrehajtási aktusról szóló vitáknak megfelelően, azért, hogy július 1-től hatékony megoldásaink legyenek majd 2014-ben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy tájékoztatott bennünket. Nibler asszony kap most először szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, a tájékoztatásért. Fantasztikusnak látom, hogy már itt vannak, és egy köztes tájékoztatást adnak bennünk, nekünk arról, hogy mi is a helyzet a berangolásról szóló harmadik rendelet végrehajtási aktusainak megvalósításával. A berek ajánlás megvan, a bizottság is nyilatkozott, és parlamentként világosan kimondtuk azt, hogy technikai szempontból hogy kell megvalósítani a politikai előírásokat, tehát nem egy olyan ügyről van szó, amelyet a parlamentnek kell eldöntenie. A szakértelem a bizottságnál van, illetve a berek eh, fog dönteni, és ez jó, és így nagyon örülök annak, hogy tájékoztatást kaptunk a technikai lehetőségekről. Realistának látja azt, hogy 2014. július 1-től a polgárok számára otthon lehetővé válik a barangolási szolgáltatások igénybevétele a saját hazai szolgáltatójuktól függetlenül. Tudom, hogy az ipar is visszajelzett önök felé, nem bizonyal velük is konzultálnak, egyeztetnek. Hát itt szeretnék biztosítékot kapni arra, hogy ez egy olyan opció, amely minden valószínűség szerint 2014-től megvalósul. És van egy kérdésem, amely nem a megvalósuláshoz kapcsolódik, de számomra ez fontos. Július első, illetve július után kaptunk e-maileket ebben az évben, és voltak polgárok, akik azt írták, hogy az újságban azt olvasták, a barangolásról szóló rendelet hatályba eh, lépett, illetve 70 cent meg a bájtonként a felső határ az adatoknál, viszont nem látják azt, hogy ez a saját szolgáltatóiknál változott. Én érzékeltem azt, hogy jelentős módon csökkentek ezek az árak. A bizottsághoz is érkeztek-e panaszok, illetve a szolgáltatás, szolgáltatók mennyiben tartották magukat a tarifákhoz, illetve kaptak-e önök vagy a berek panaszokat amiatt, hogy 2012. július 1-ével eh, ezek a feltételek nem teljesültek. Nagyon örülnék, ha erről szólna néhány szót. Köszönöm. Grazie, mi associo questa domanda, perché... Jó, csatlakozom én is, mert én is ugyanezt szerettem volna megkérdezni. Csatlakozom tehát. Anders asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Néhány héttel ezelőtt Csicseszter kollégával a információs biztonságról beszélt szóló rendezvényt szerveztünk, és óriási problémákat vetettek fel ezzel kapcsolatban. Például Hollandiában április-májusban egy nagy szolgáltató a az infrastruktúra infrastruktúrához nem tudott hozzáférni ismeretlen okok miatt, és eh, Hollandiában különböző mobilszolgáltatók közös infrastruktúrát működtetnek rendkívüli körülmények között, például akkor, hogyha valamelyik őjük hálózatának egy része kiesik. A végrehajtási aktus pontosan a hálózat eh, sérülékenységét veszi figyelembe, akkor, hogyha új tagállamba kerül valaki, és át kellene állni, akkor nagyon fontos a végfelhasználó számára, de természetesen a vállalatok számára is, amelyek a vezeték nélküli szolgáltatást kívánják igénybe venni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hogyha most nincs más hozzászólás, akkor eh, a bizottságnak adom meg a szót, hogy eh, válaszoljon Nible asszony kérdésére is egyebek között. Köszönöm szépen először is. Mindig is hittünk abban, amit teszünk, tehát eh, hiszünk a, abban, hogy a technikai megáll, megoldások működőképesek, és 2014-re is azok lesznek, de mint mondtam, tehát nagyon fontos, hogy a dolgok működjenek, eh, és eh, éppen ezért a berekkel kapcsolatban is tárgyalunk az ágazattal, az iparral, amelynek figyelembe kell venni a végrehajtási lehetőségeket. Éppen ezért a berek és az ipari platform és minden piaci résztvevő számára nyitva kell, hogy álljon, hiszen ezek fontos szerepet játszanak. Ez az egyik oka annak, hogy a műszaki megoldásként ezt a könnyebben megvalósíthatót választottuk, az IMSZ-t, sokkal egyszerűbb, mint például a Dual IMSZ. Tehát bízunk abban, hogy ez működni fog, de nyilvánvalóan mindenféle elkötelezettségére szükség van ehhez. Az új szabályoknak való megfelelés, nos, meg be kell valljam, hogy nem igazán láttam azt, hogy sok panaszt lett volna. Néhányat, néhány valóban elérkezett hozzánk. Volt olyan, ahol foglalkoznunk kellett az NRA-val, a nemzeti szabályozó hatóságok ellenőrizték ilyenkor a helyzetet, hiszen ez is a feladatuk. De a korábbiakhoz képest a roaminggal már elég jó ideje foglalkozom, mégis megállapítható, hogy csökkent a panaszok száma, és azt sem vesztük észre, hogy az új szabályok bármiféle panaszszám megugrást eredményeztek volna. De a bereket természetesen folyamatosan nyomon követjük, és megnézzük majd a következő megfelelési jelentésnél. Nem tudom, hogy mikor lesz pontosan, de akkor már majd látjuk, hogy valójában hogy alakult a helyzet. De ébernek kell lennünk, és természetesen mindig is arra ösztönözzük a nemzeti felügyeleti hatóságokat is, hogy legyenek ők is ezek, és a szabályi megfelelőségeket ellenőrizzék. A végrehajtási szabályokkal kapcsolatban ez az egyik olyan kritérium, ami a műszaki megoldásoknál alapvető, a műszaki megoldások követelményei azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyi adatok, a hálózatok integritása megfelelő védelmet kap. Ezt tiszteletben lehet tartani. Implicite tehát ezt figyelembe vettük akkor már, amikor kiválasztottuk a legmegfelelőbb műszaki megoldást. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Nible asszony kapja meg a zárszó lehetőségét. Köszönöm szépen, elnök asszony! Igazából semmi hozzáfűzni valom nincs, köszönöm a tájékoztatást, és egyszerűen azt remélem, hogy majd gyorsan a műszaki végrehajtás hamarosan meg lesz, és egyszerűen az emberek élvezhetik mindazt a kínálatot, amit a roaming szolgáltatások 2014 után jelentenek majd. Remélem tehát, hogy megfelelő lesz a végrehajtás, megvalósítás, de hát halljuk, hogy minden jó úton halad, és hogyha majd talán az év végén egy eh, újabb helyzetképet kapunk, akkor ez sokat segítene. Köszönöm. Köszönöm én is. Ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és a következőre térünk át. Ez pedig eh, a 2012-es decemberi nemzetközi távközlési világkonferencia Nos, ezzel nem tudunk ma beszélni, mert az előadó még nem érkezett meg. Nem tudom, hogy egyetértenek-e, van még időnk, úgyhogy rátérhetünk a 18-as egyebek pontjára. Bocsánat, a 20-as pontra az éghajlatváltozásról beszélni, amiről egy aktualizálási megbeszélést ki akartunk tervezni Uszkov hiszen ő az előadó. Tudják, hogy az előadó és az árnyék előadó a szakbizottságban az állásfoglalás tervezethez egy kiegészítést, illetve egy jelentés, egy elemet tervezett. Az itt ezt 18-án megtárgyalta, és közösen elfogadta azt, hogy módosítók érkeztek be Szátori asszony és az, előadó, az elnökünk, Matthias Króténak, az el, a Környezeti Szakbizottság elnökének erről tájékoztatást is küldött. Mindenki megkapta a módosítókat. Nem tudom, hogy elfogadható-e. Meg is adom a szót a jelenlévőknek. Se parla, se lei la fa parlare non può ascoltare che sto per darle la parola. E, e... Eh, ráadásul nem mm, éppen mással kellett foglalkoznia. Utko asszony beszámolna erről? Az írásról, tehát arról, ami a módosító indítványainkkal kapcsolatban született, az árnyék előadókkal megtárgyaltuk, az ITRE szakbizottságnak elküldtük, és amely eh, annak érdekében, hogy az állásfoglalás előkészítésében mi is közreműködhögyünk. Ha, meg, ha összefoglalná ezeket. Eh, eh, Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, akik részt vettek a munkában. Ahogyan az elmúlt évek során is az Ipari és a Környezetvédelmi Szakbizottság nagy érdeklődést mutatott az együttműködés iránt. Megpróbáltunk egy közös álláspontot kialakítani az éghajlatvédelmi konferencia kapcsán. Nem lesz egyszerű, egy teljes körű megállapodást elérni, éppen ezért nagyon fontos, hogy legalább a parlamenten belül a klímakérdésekben azért állapodjunk meg. A legutóbbi alkalommal, a Dörmeni konferencia alkalmával az Európai Unió fontosabb szerepet játszott, még akkor is igaz ez, hogyha az eredményekkel nem lehettünk elégedettek. más résztvevők nagy csodálattal adóztak az iránt, hogy milyen nagy lendülettel szállunk sikra az éghajlatvédelem területén, és most megérett az idő arra, hogy egy konkrét, gyakorlati álláspontot juttassunk érvényre, olyan értelemben, hogy semmiképpen se haladjuk meg a két Celsius fokos hőmérséklet növekedést. Ezt össze kell kapcsolni a megújuló energiákba történő beruházásokkal, és a fenntartható termeléssel és szolgáltatásnyújtással is. Mindezt megtalálják a dokumentumban, amelyet létrehoztunk. Elnök, köszönjük szépen Marita Ulfskognak, ő a jelentéstevőnk ebben a témában. Ha senkinek nincs ellenvetése, akkor abból indulunk ki, hogy a dokumentum senkinek nincs ellenére. Richardson asszony még nem érkezett meg. Ezért elmondanám a következőket. A jegyzőkönyv kedvéért, hogy miről is döntöttek ma reggel a koordinátorok. A következő döntések születtek lesznek delegációs utazások az étre szakbizottság részéről. 2013-ban Dél-Koreába és Japánba, Szölba és Tokióba utazunk majd el, és lesz egy út az Internet Governance Forumhoz, Bakuba. Tovább az Európai Unión belül is lesznek delegációs utak. Litvániába lesz egy út, Litvánia ugye jövőre soros elnök, Görögországba is lesz egy út, ugyanezen okból, és Szevélyába is elutazunk. Ez a harmadik delegációs út. Lesz öt meghallgatás, nők és az információs és kommunikációs technológia, és így tovább lesznek más témák is. Ezeket mindenki megkapja majd egy írásos közleményben. ugyanis igaz a nyilvános meghallgatásokra is. Két meghallgatás lesz még, 2012-ben lesz egy, ahol az általános adatvédelemről lesz szó, december 17-én kerül erre sor, és lesz egy további, cloud computing, tehát felhalapú alkalmazások témában 2013. februárjában, ez utóbbi azonban még a tervezési szakaszban van. Aztán eh, acélipar, van egy szóbeli választ igénylő kérdést, a koordinátorok késznek mutatkoztak, hogy eh, a novemberi plenáris on kerüljön ez megtárgyalásra, aztán a jelentések eh, elosztása a néppárt kapja a cloud computing, felhalapú alkalmazások témát, aztán az európai bioökonómia állásfoglalás egy másik téma, és van egy szóbeli választigénylő kérdés állásfoglalási indítványjal. Ez az atom erőművek stressztesztjeire vonatkozik. Ezek a legfőbb közlemények a mai koordinátorok üléséről, illetve a koordinátorok mai üléséről. Ezzel azonban még nem folytathatjuk a munkát, mert Richards asszony még nem érkezett meg. A bizottság A bizottság képviselői talán megérkezhetnének negyed órával előbb is, hiszen változhat a napérend, jó lenne, ha a jövőben korábban érkeznének. Néhány percre megszakítjuk most az ülést, hogyha senki nem szeretne hozzászólni. Elmondanám még, hogy a következő ülésünk november 5-én lesz Brüsszelben. Ott majd sokat szavazunk, azon az ülésen. Várunk még egy kicsit. Talán valaki utána nézhetne, hogy Richardson asszony elindult-e már. qualche minuto nell'attesa che appunto facciamo un ultimo coup de fil a Madame Richards. Per... Még egyszer megpróbáljuk majd telefonon elérni Richardson asszonyt, hogy megtudjuk, hogy vajon elindult-e már hozzánk.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 Allora, eh, mi dicono che appunto non è ancora arrivata Madame Richards, allora io... Azt mondják nekem, hogy még nem érkezett meg a bizottság képviselője, én a következőt javasolnám, hogyha egyet értenek vele. Tehát a Nemzetközi Telekommunikációs Konferenciára december 2012-ben kerül sor, ezt szeretném még elmondani, és hol is? Dubajban, Dubajban kerül megrendezésre ez a konferencia az Egyesült Arab Emirátusok területén. Ez írásos jelentés tárgya, ezt a jelentést minden szakbizottsági tag meg fogja kapni, és utána írásban nyilatkozhatunk majd erről, vagy egy ülés alkalmával beszélhetünk róla, tehát a világkonferenciára való felkészülésről van szó és akkor megkapjuk majd az összes információt arra vonatkozóan, hogyan tudjunk felkészülni, annak érdekében, hogy a parlament hozzájáruljon ehhez. Köszönöm tehát azt, hogy eljöttek. November 5-én találkozunk, és ezzel lezárom a mai ülést.